Dear colleagues, we are going to start. Kedves kollégák, elkezdjük. Jó reggelt kívánok! Kezdjük a napi rend elfogadásával. Senki nem ellenezte, nem volt elvet, ellenvetést, úgyhogy elfogadtuk a napi rendet. Néhány bejelenteni való az elnök részéről. Mint mindig, a tolmácsolás 22 nyelven áll rendelkezésre, a dokumentumok az e-meeting alkalmazáson keresztül elérhető, és eh, a weben követhetik nyomon az ülést. Két további érdekes dolog, ahol, ahogy talán tudják, délben tartjuk az Európai Parlament környezeti politikájának eh, eh, ünnepi aláírását vele főtitkár úrral együtt, úgyhogy kérek mindenkit, hogy maradjon a teremben, hogy a hivatalos aláírási ceremónia lehető legtöbb tag jelenlétében történjék. A második pedig, hogy holnap egy koktélra hívtak meg minket az NV hatáskörébe tartozó intézmények és a az ügynökségek 12.30-kor a véleménycserét követően nagyon örülnék, hogyha ott is nagyon sok képviselő lenne jelen 12.30-kor holnap a koktélpartin. Akkor nézzük a hármas napi rendi pontot. A koordinátorok ajánlásait körbeadtuk. Ha nincs ezzel szemben ellenvetés, akkor azt jóváhagyottnak tekintjük a, az előző bizottsági, szakbizottsági ülések jegyzőkönyvével kapcsolatban sem volt kifogás, úgyhogy azt is elfogadjuk. Akkor most nézzük a trilógus tárgyalások jelentéseit. Az első az intézményközi tárgyalások az emberi fogyasztásra alkalmas vízről, a másik pedig ah, bocsánat, a a fenntartható fej, beruházások fejlesztése. Az első két klaszter, az elsővel, tehát a, a vízminőségi jelentéssel kapcsolatban a klaszter alapú felfogása, az értékparaméterek és a monitor, monitoring. A további elemeket technikai szinten kell majd meghatározni, de további érzékeny kérdésekre a következő trilóguson még sor kerül a tárgyalásokban. Az első rövid véleménycsere a bizottság értékelésével kapcsolatban már megtörtént a vízvédelmére vonatkozóan. A közön következő trilógusra november, november 19-én kerül sor. A másik trilógus, ami folyamatban van, az eh, a taxonomia szabályozás, egy közös trilógus az ENVI és az ECON között. Az első trilógusban a parlament és a tanács a különböző mandátumokat elemeit határozta meg, és megtárgyalták a dokumentummal kapcsolatos legfontosabb elemeket, mint például a, a mm, taxonomia és a jogszabály közététele, meghatározták az irányítást, a környezeti célkitűzéseket, a mutatókat és a, az új jogszabály alkalmazásának menetrendjét. A legfontosabb elemek az új rendelkezések alkalmazásának, bevezetésének alkalmazási dátumára is kitértek. Négy sorozatos tárgyalás következő elemére november 6-án kerül sor. A következő napi rendi pont a COP 15 Kumingban az állásfoglalással kapcsolatban már viták voltak, lefolytattuk a vitákat, a módosítók benyújtási határideje holnap 11 óra. Ezzel meg is adom a szót két percre a társelőadóknak. Először a politikai frakciókkal, az néppárttal kezdjük. Ányes Evren. Merci, monsieur le président. Köszönöm. Elnök úr, egy millió azon fajok száma, amelyeket kihalás fenyeget a 8 millió fajból, mely jelenleg a Földön él. Egy ötödről beszélünk, tehát ez egy rettentő adat, és tudjuk, hogy ennek elkerülhetetlen következményei lesznek életmódunkra, egészségünkre, és persze a földgolyóra is. Az élelmiszer, az oxigén, az energia, az orvostudomány, az e, nyersanyagok, a biodiverzitás hozzájárul létünk minőségéhez, és e, alapvető része az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek. A biodiverzitás rendkívüli és e, pótolhatatlan tehát nézzük meg, az emberi tevékenység nagy részben felelős a biodiverzitás csökkenéséért, és ezen szomorú tény illetően egy sajnálatos méleget tudunk bemutatni csupán célokat tűztünk ki, de ezeket nem tudtuk elérni, az AISI célokat sem, az Európai 2020-as biodiverzitási stratégia céljait sem. Hogyan lehet ezt a fiataloknak megmagyarázni? sürgető tehát a biodiverzitás megőrzése, illetve az, hogy ez egy abszolút prioritás váljon, mint ahogyan a klímaváltozás elleni küzdelem is azzá vált. Ez az az ambíció, amivel az EU-nak fel kell lépnie a COP15-ön Kínában, és az a fontos, hogy a biodiverzitás a párizsi megállapodás ekvivalense legyen. Nem szabad félénk célokat megfogalmazni, amit senki nem tart tiszteletben. Ambiciózus, mérhető, számszerűsíthető, könnyen értékelhető célokra van szükség, indikátorokkal, teljesítménymutatókkal és nyomonkövetési mechanizmusokkal. Ezért kezdtünk el együtt dolgozni, kedves kollégák, és továbbra is egy pártok feletti logika mentén haladunk, azt akarjuk, hogy ez az állásfoglás ambiciózus és realista legyen, és az Európai Parlament lesz az első uniós intézmény, amely ezen témával kapcsolatosan kifejti véleményét. Köszönöm, elnök, köszönöm az SND nevében, Eszara Loana. Köszönöm, elnök úr. A néppárti jelentéstevő helyesen fogalmazott. Nem lehetséges az, hogy közömbösek maradjunk. Elhallhattuk, hogy több mint egy millió fajt fenyeget a kihalás veszélye. Ambiciózus és kötelező célokra van tehát szükség épp úgy, mint a Párizsi megállapodásban megfogalmazott célok. A COP15 csúcs találkozó Kínában tehát erre alkalmat ad, amely a biodiverzitás megőrzésével foglalkozik. Ezen túlmenően azt hiszem, hogy nagyobb ambíciókra van szükség a védett területeket illetően, amely a földgolyó területének 30%-át teszi majd 2030-ig, 2050-ig pedig 50%-át. A szocialisták módosítókat fognak benyújtani ez irányban. Aztán a klímaváltozással kapcsolatos hatások is fontosak, illetve a biodiverzitás csökkentheti ezen hatásokat. A magánszféra esetében fontos az, hogy aki fizet, aki szennyez, az fizessen is, és itt nagyon fontos a környezetvédelmi, a zöld adóztatás kérdése, amely az egész adórendszert áthagyja, áthatja. Ezt a lehető leghamarabb meg kell valósítani, hogyha egy igazságos átmenetet akarunk megvalósítani. Fontos tehát a környezetvédelmi szempontú adóztatás nézzük meg a károkat a környezetre, az egészségre, ezeket csökkenteni kell, ambíciózus és kötelező célokat kitűzve. Ami pedig az erdő írtás témáját illeti, az Európai Bizottság egy rendeletet fog benyújtani, amely Fredhez hasonló, annak érdekében, hogy az élelmiszer fogyasztásunk ne hasson ki az erdő írtásra. Fontos tehát a follow-up és a felülvizsgálat is. Nem szabad közömbösnek maradunk, amikor a biodiverzitás csökkenéséről van szó. Köszönöm. For renew... Köszönöm szépen. Mária Sorero Dígres Ramos a Renew részéről. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan az előttem szóló kollégák már elmondták, akik ezen az állásfoglaláson társ jelentéstevőként dolgoznak. Itt egy nagyon súlyos helyzettel nézünk szembe. A legutóbbi értékelés adatai a biodiverzitás témájában, illetve az ökoszisztémák tárgyában azt mutatják, hogy 76%-a az élőhelyeknek kedvezőtlen helyzetben van, és 48% a fajoknak, a tanulmánytárgyat képező fajoknak folyamatosan csökken, és mindezen változások az elmúlt tíz évben következtek be. Itt tehát mindenféleképpen komoly intézkedéseket kell mérlegelnünk, amelyek diversifikáltak is egyben, egy olyan szinten, ami eddig előzmények nélküli. A legfontosabb prioritások számunkra a következők. Meg kell erősíteni a kapcsolatot a klímaváltozás és a biodiverzitás között, hogy mindkét területen előnyeket érjünk el, dolgoznunk kell és ellásfoglalásokat elfogadni, amelyek a természetre épülnek, hogy megőrizzük a biodiverzitást, ugyanakkor a klímaváltozás hatásait is csökkentenünk kell. Ennek érdekében klímaügyi, megfelelő klímaügyi finanszírozásra van szükség a biodiverzitás védelmére befoglalva ebbe és mobilizálva a magánforrásokat, amelyek ezen témákhoz szükségesek. Annak érdekében kell de dolgoznunk, hogy globális keretet hozzunk létre, amely kötelező érvényű, és befogadó, ugyanakkor ambiciózus is. Itt végrehajtási mechanizmusokra, felülvizsgálatra és stabil beszámolási kötelezettségre is szükség van. Módosítókat fogunk benyújtani ebben az irányban, és a földhasználatra vonatkozó módosítóink is vannak, hiszen a földhasználat nyilván kihat a biodiverzitásra. Fontos a fogyasztási modelljeink, illetve az export-import szokásaink kihatása is például az erdőírtásra. Nagyon ambiciózus, szolidáris és inkluzív ajánlásfogást akarunk megvalósítani. For the Greens, if you... Köszönöm szépen, Vileni Nista a zöldek részéről. Köszönöm, elnök úr. Nem csak klímaválsághelyzet van, hanem biodiverzitást érintő válsághelyzet is, és nagyon fontos, hogy meg tudjunk állapodni abban, hogy közös fellépésre van szükség. A hatodik kihalási hullámot éljük éppen a biodiverzitás kapcsán. Ezt az ember okozta, de az ember a megoldás kulcsa is lehet, hogyha megváltoztatjuk a fogyasztási szokásainkat és azt, ahogyan a nyersanyagokat hasznosítjuk a világban és Európában. Nagyon kevés időnk van, a kínai találkozó egy nagyon jó lehetőség arra, hogy globális megoldást találjunk a kérdésre, és európai, szín, európai szintű megoldást is. Mi zöldek nagyon örülünk annak, hogy az EP vezető szerepet kíván játszani, és az európai polgárok szószólója kíván lenni. Sajnos nem elég az, amit ről a tervezet rendelkezik, ambiciózusabbnak kell lenni, kötelező jellegű nemzetközi megállapodásra van szükség, és kötelezően betartandó célokra, küszöbértékekre, európai és globális szinten. Nagyon fontos, hogy a Natura 2000 hálózatot megerősítsük, és visszaállítsuk a természetes ökológiai élőhelyeket, ökoszisztémákat. A gond az, hogy Európában sincs holisztikus megközelítésünk, itt van a kapreform, de a biodiverzitás, mint olyan, nem szerepel elég hangsúlyosan a kapreformban. A mezőgazdaságot, az erdőgazdálkodást és a biodiverzitás védelmébe kell állítanunk, ahelyett, hogy ezek a biodiverzitás csökkenéséhez vezessenek, mint ahogyan az ma tapasztalható. Ebben az összefüggésben tehát elmondhatjuk, hogy ezek az ágazatok okozzák a biodiverzitás csökkenését a legnagyobb mértékben világszerte és Európában. Meg kell változtatnunk azt, ahogyan a, te, a földet, a talajt hasznosítjuk. Ez az egyik legfőbb kérdés a COP találkozó alkalmával. Kezelni kell az erdőírtást is. Az Európai Uniónak progresszívnak kell lennie, és fontos, hogy Kínában egy globális megállapodás szülessen ebben a témában is. Köszönöm. Köszönöm. Heidi, nem írta alá az állásfoglalást, úgyhogy az LKR következik, Alexander von Rát. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Vondra képviselő. Úgy gondolom, hogy a CBD az egyik kiváló példája annak, hogy mi konzervatívokként teljes mértékben elköteleződünk e téma mellett. A biodiverzitás védelme véleményünk szerint egy politikai felelősségünk. Azt hiszem mindenki számára egyértelmű, hogy cselekednünk kell. A tudósok figyelmeztettek, hogy egy millió faj halhat ki, és a jövő évi CBD találkozó kritikus, illetve kulcsfontosságú jelentőségű lesz a biodiverzitás szempontjából. Van okunk cselekedni, és sajnos a biodiverzitással kapcsolatos 2020-ig szóló célkitűzéseinket úgy tűnik nem tudjuk egyelőre elérni. Ezzel azt kockáztatjuk, hogy tovább csökken a biodiverzitás világszerte, és az ökoszisztémákat tovább romboljuk. Úgyhogy egyértelmű, hogy cselekedni kell. Vannak nyilván olyan kérdések, amelyeket nem lehet megkerülni, és amelyeket még a COP15 előtt tisztázni kell. Ide tartozik például az, hogy hogyan lehet konkrét célokat meghatározni, és hogyan lehet ezeket helyben végrehajtani, hogyan lehet ezeket hozzáigazítani más globális célokhoz, beleértve az ENSZ által meghatározott célokat. Mi a helyzet a finanszírozással, a technológia transferrel, milyen más intézkedésekkel lehet támogatni a végrehajtást, tagállami és helyi szinten, és végül, de nem utolsó sorban, hogyan biztosíthatjuk, hogy a CBD keret releváns maradt tekintettel a tudomány és a technológia fejlődésére. Azonban úgy gondolom, hogy ez a szöveg tervezett egy kiváló kiindulópont. Módosítókat akarunk majd benyújtani, hogy még jobb legyen a szöveg, és várjuk a gyümölcsöző és eredményes együttműködést még december előtt köszönöm. Köszönjük szépen! Gue! Köszönöm szépen. Tila ylittää puoluerajat, mutta ei voi liikaa painottaa sitä, että meillä on käsissä. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy vészhelyzet van. Az elmúlt, a legutóbbi adatok, számok egyértelműen azt mutatják, hogy egyre súlyosbodik a helyzet világszerte. A biodiverzitást kezelni kell ugyanúgy, ahogy az éghajlatváltozásra is reagálni próbálunk. Egyértelmű célkitűzéseink voltak 2010-re, amely, 2020-ra, amelyeket nem fogjuk elérni. Frakciónk pedig azt is szeretné, hogy az új stratégiában megvizsgáljuk, mi az, amit másként kell összeállítanunk. A források nem elegendők, sokkal többrétű forrásra van szükség a célkitűzések elérése érdekében. A biodiverzitás gyengülését fel kell tudni tartóztatni. Ezt nem lehet csak a mezőgazdaság kezelésével. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos ez a kérdés az új biodiverzitási célkitűzések meghatározása szempontjából. Arra kell gondoljunk, hogy a biodiverzitás véd minket. Ezért fontos, hogy mi a párizsi megállapodásban minden intézkedés csomagra kiterjesszük a biodiverzitási intézkedéseket is. A jelentősnek tartjuk ezt. Véleményünk szerint, amit a mezőgazdaság terén jelenleg teszünk, nem elegendő a környezetvédelme és a biodiverzitás érdekében. Köszönöm szépen, most megkérdezem akkor a spontán hozzászólásokat, mielőtt a bizottság kapná meg a szót. Okay, so uh, I think there are more. So we start with Klaus. Kla uh, Klaus Wernerrel kezdjük a zöldek nevében. Haben Sie mich gemeint, aber... Uh, én rám gondolt, ugye? Buchner úr. Köszönöm szépen. A biosokrétűség kapcsán általában abból szoktunk uh, kiindulni, hogy az állatok és a növények életterére figyelünk. Ezen kívül pedig különböző mérgeket tesznek a biodiverzitás csökkenésének felelősévé. Teljesen megszoktak feleskedni az elektromágneses sugárzásról, a nagyfrekvenciás sugárzásról. Különböző kutatásokat folytatunk a, ennek hatásmechanizmusáról. Tudjuk, hogy milyen módon károsít ez a, a sugárzást, csak gyakorlatilag nem veszik figyelembe a gazdasági érdekek miatt, amelyek mögötte állnak. Nagyon pontosan megfiselhető a fáknál például. Pontosan a fáknak azok a részei, amelyekre a sugárzás hat, azok két-három éven belül elhalnak. A nem besugárzott részek, annak ellenére, hogy ugyanaz a gyökér, ugyanaz a vízforrás, azok túlélik a sugárzást. Úgy gondolom, hogy sürgős lenne, hogyha ezt a károsodási mechanizmust és a, a fajok kihalásának ezt az okát is figyelembe vennénk. Köszönöm. Köszönöm. Elena Evi a következő. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Én is fontosnak tartottam felszólalni ezzel az elsfoglással kapcsolatosan. Fontos ugyanis erőteljesen hallatni az Európai Parlament hangját. Nagyon fontos szerintem a hangsúlyt néhány szempontra helyezni, amelyeket meg kell erősíteni az állásfogláson belül, hogy még erősebben kidomborítsuk, hogy mennyire sürgető szükség van a radikális beavatkozásokra, hogyha nem következik be paradigmaváltás, akkor nagyon nagy károk következnek be, hiszen a tudomány már régóta mutatja, hogy az emberi tevékenység és a biodiverzitás előzmények is van nem látott mértékű csökkenése között. Tehát nem hagyhatjuk most már figyelmen kívül ezt a témát, mindenképpen foglalkoznunk kell vele mert ha nem érjük el a 2020-as célokat, ugye az EPBS jelentése májusban megerősítette, hogy a biodiverzitás csökkenésének jelenlegi trendje drámai hatásokkal jár, a fenntartható fejlesztési célok elérése tekintetében is, például a szegénység, az éhínség, egészség, víz, városok, földterületek, a, és persze ezek a területek azok, amelyeket a legsúlyosabban sújtanak e problémák. A fajok kialásának mértéke, tehát hihetetlen mértéket öltött, egy millió fajt fenyeget a kialás veszélye. Fontos és helyes az, hogy e parlament kötelezettséget vállaljon ezen állásfoglással, amely a lehető legambiciózusabb, és hogy Európa véglegesen letérjen az önkéntesség útjáról olyan kötelezettségek irányában, amelyek kötelességek, nem pedig önként választottak. Ahogyan más kollégák is elmondták, egy világos ütemterve van szükség 2030-ig, világos átlátható teljesítménymutatókkal, és a felelősséget is világosan kell azonosítani gazdasági, szociális és morális szinten a polgárok körében is. Köszönöm szépen, Kedrin Sádó, a Renyó nevében. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy valamennyien egyetértünk a tény megállapítással, hogy a tengeri, szárazföldi part melléki biodiverzitás hozzájárul a klímaegyensúlyhoz, táplálja az emberiséget és az életet a Földön általában. Most, hogyha megnézzük a szárazföldi tengeri partmelléki ökoszisztémákat, illetve a biodiverzitást, ez a megoldás részét kell, hogy képezze, ahogy többen is elmondták, hogy a klímaváltozási kihívásnak meg tudjunk felelni. Többet kellene gondolkodnunk ezen az elképzelésen a természet megőrzését illetően, hogy egyfajta díjat adjunk, árat, beárazzuk ezeket a természeti tényezőket, tehát itt mindenféleképpen következetességre van szükség. Ugye a tengeri közlekedés esetében beszélünk az emissziókról, a kibocsátásokról, ugyanakkor a ö, motorok kihatnak a tengeri biodiverzitásra is, és a kikötőkben is érvényesül ez a hatás. Az utolsó dolog még, amit elmondanék, hogy a biodiverzitás közös javunk, és nem lehet csak az államok, a közösségek, az ipar, a mezőgazdaság területe, hanem ez valamennyi minden polgáré. A biodiverzitás, tehát mindenki ügye, ezt mindenféleképpen erősítenünk kell, hogy mindenkinek részt kell vennie ezen témák kezelésében, vannak például olyan tengeri területek, amelyek oktatási célokkal jöttek létre, ezeket iskolák kezelik. Ezt hiszem, hogy ebbe az irányba kellene ösztönözni a dolgokat, és fontos az, hogy kedvező fellépést valósítsunk meg a biodiverzitás területén. Rita Paulus. Köszönöm szépen a zöldek nevében, Rita Paulus. Thank you. I would like... Köszönöm szépen. Én egy olyan kérdésre irányítom a figyelmet, amiről eddig még nem beszéltünk. Ha megnézzük a, a Stockholmi intézmény um, vizsgálatának eredményeit, akkor abból is azt látjuk, hogy a bolygó határain belül a legnagyobb veszély a biodiverzitás elvezése. A biokémiai áramlatok, a nitrogén és a foszfor ugyanolyan mértékű károsodást okoz. Ezek összekapcsolódnak, hogyha nitrogént adunk a földbe, akkor az ökoszisztéma felborul, és a biodiverzitás is veszélybe kerül, hiszen a, a föld alacsonyabb nitrogén-foszforos koncentrátumokra van felkészülve. A különböző fajok az ökológusok szerint még a rendkívüli mértékben károsodnak, már akkor mielőtt még a szereket használhatnánk. Köszönöm szépen. Ha csak nem tévedek, akkor nincs további igény arra, hogy a spontán hozzászólásokban hozzá szóljon bárki, akkor a bizottságnak adom meg a szót. A környezeti főigazgatóság képviselőjét kérem. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm a parlamentnek és a szakbizottságnak, hogy ezt a döntő kérdést tárgyalják. Többször elhangzott, valóban ökológiai válsághelyzet van, és meghalad ja, és nem független az éghajlatválságtól. A bioszférát veszélyezteti egyértelműen azt, amit a bioszférától kapunk. A biodiverzitás, ahogy elhallott, ahogy hallottuk, a, az életciklusaival párhuzamosan kell, hogy működjön. Mindenképpen szükség van valamire, ami átalakító, transformatív. Nem lehet a szokásos módon folytatni a munkát, valami alapvető változásra van szükség. Ezt sugalja minden. A jelentés az IPVS, a kormányközi biodiverzitási panel jelentése egyértelmű volt. Egy millió faj kerül veszélybe, ha semmit nem teszünk, de ebben a jelentésben meghatároztuk, hogy melyek a biodiverzitás veszteségnek a fő mozgatói is. A, a föld degradáció és a túlhasználása, a föld túlhasznosítása, a tengerek túlhasznosítása, az éghajlatváltás, az invazív fajok terjedése. Tehát a szokásos módon ezeket a, a körülményeket már nem lehet feloldani. Az európai zöld megállapodás révén az első éghajlatbarát kontinens kíván Európa lenni, de a biodiverzitás példanélkül álló módon fontos ebben a dokumentumban is véleményem is az, hogy az ökoszisztéma helyreállítása kell, hogy minden munkánk vezetője, fővonala legyen. A föld biodiverzitás élelmiszer új normákat kell, hogy kapjon. A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, a, a tengergazdálkodás és a gazdaság egészében. Új globális keres, keretekre van szükség a biodiverzitásra vonatkozóan, és ugyanúgy, ahogy az éghajlatra megtettük. Ez az, ami a biodiverzitási stratégiás alapja kell, hogy legyen 2030-ig, ahogy benne van a zöld megállapodásban, a Green Deal-ben. Két szempontot kell figyelembe venni, az egyik az az, hogy az EU globális keretekre vonatkozó víziója, ami legyen 2050 és az, ö, ö, 4 és 2030-ig a mérföldköveket meg kell vizsgálnunk. A másik pedig az, hogy példát kell, kötelezettségvállalással kell élen járnunk. Tehát kellenek olyan kötelezettségvállalások, vállalások, amelyekkel az Európai Unió a biodiverzitás elvesztésének fő okozóit próbálja leküzdeni, megoldani. A biodiverzitási intézkedések egyenlőre még nem rendelkeznek kvantifikálható és mérhető elemekkel, természetesen nehezebb az atmoszféra mérésénél, a biodiverzitás vesztesének mérése, de a tudomány mégis képes arra, hogy mérhető célkitűzéseket tudjon meghatározni a globális célkitűzéseken belül, amelyek segítenek a, ugyanúgy, ahogy az 1,5 fokos éghajlati hőmérséklet emelkedése kapcsolatban meg, meghatározzanak számunkra valami hasonlót a biodiverzitás számára is. A második dolog pedig az, hogy a mainstreaming egyelőre hiányzik. Tehát a mérhetőség, kvantifikálás, a kötelezettségvállalás, mérhető eredmények. Több hozzászóló említette, és én is szeretnék kitérni arra, hogy az éghajlatváltozáshoz alapvető a kapcsolata a biodiverzitás csökkenésének. Ezek egymást erősíthetik, illetve egymást gyengítik. Óriási esély van arra, hogy pozitív politikai üzenetet tudjunk fenntartható, természetbarát megoldásokra küldeni. Azzal, hogy a természet helyreállításával az emberek előnyét szolgáljuk, és az éghajlatváltozás javítását is. Úgy gondolom tehát, hogy szükség van arra, hogy ágazatközi intézkedésekre kerüljön sor, és a legfontosabb problémákat EU szinten és nemzetközi szinten tárgyaljuk meg. Az alapokat mobilizálni kell a különböző érintettek között, és a biodiverzitás számára biztosítani kell a tisztességes átmenetet mindenki számára. Tehát ne csak a szilárd üzemanyagok, hanem a biodiverzitási ágazati politikák terén is igazságosnak kell lennünk. Mint mondtam, pozitív üzeneteket is küldeni kell tudnunk. Nem lehet csak arra építeni, hogy megmondjuk, hogy mit, lehet, mit kell tenni. Nem, különböző értékeket is figyelembe kell venni, ezekre támozgatni, mint például a természet szépségét, a természet értékét, előnyeit, hiszen az emberek valóban élnek ezzel a gazdaságban, az életük során, az élelmezésükben. A parlament állásfoglalás terv, tervezete úgy gondolom kiváló, és hangsúlyozza, hogy milyen sürgetően fontos a megoldás. Az éghajlatváltozás finanszírozással való kapcsolatot is javasolja. Ha szabad javasolnom néhány olyan területet, amelyet megfontolhatnának, hogy megvizsgáljanak, tulajdonképpen a hozzászólások is jelezték. Például a biodiverzitás lábnyom, Európa biodiverzitási lábnyoma a fogyasztás és kereskedelemmel kapcsolatban. A következő a védett területekkel kapcsolatos eh, eh, célkitűzések, a konzervációs eh, intézkedések, a, a számszerűsítés, a, az erdők védelmével kapcsolatos kommunikáció. A, nem tudom, hogy a párizsi megállapodással akarunk-e valamilyen kapcsolatot létrehozni, de hogyha igen, a biológiai diverzitás egyezményének már vannak eszközei, nem teljesen hatékonyak, de mégis például már egy új nemzeti ö, ö, koncepciót is bevezet a meglévő nemzeti biodiverzitási stratégiával és akciótervekkel kapcsolatban. Ezeket össze lehetne kapcsolni a mérhető, beszámoltatható, igazolható rendszerekkel. A finanszírozással kapcsolatban nem szükségszerűen új struktúrákra, új alapokra van szükség, hiszen nagy valószínűséggel a meglévőket már használhatjuk, mint a globális környezeti alap. Többet tehet ez is a biodiverzitásért. Mm, talán utaltam mindarra, ami, amit fontosnak tartok, további részletekben nem mennék, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos az állásfoglalásuk az Európai Uniós politika szempontjából. Köszönöm. Köszönöm, majd meglátjuk, mi lesz a tartalommal és az üzenettel. Ami a folyamatot illeti, a módosítók benyújtásának határideje holnap 11 óra, ahogy korábban mondtam. Az Enviben decemberben szavazunk, másodikán vagy harmadikán a következő ülésünkön. A tervek szerint, ezt még vissza kell igazolni, a plenárison januárban kerül erre ezzel szavazásra. Ezzel párhuzamosan pedig a tanácssal együttműködünk a tanácsi állá következtetéseken, amelyeket ez év végéig akár jóvá is lehetne hagyni, vagy a jövő év elején. Ez azt jelenti, hogy a korábbiakban elhangzottak értelmében az állásfoglalás az első lehetőség lesz, de az is lehet, hogy az utolsó a parlament számára, hogy hogy folyamatosan, vagy konkrétan állást foglaljon a tanács állásfoglalásával kapcsolatban. Ez kimondottan fontos a kérdés szempontjából is. Jó, úgy gondolom, hogy ezt a vitát ezzel lezárhatjuk, tehát a CBD koppal kapcsolatban, és nézzük a következőt. Egy percet kérek addig. So we are going to have a joint debate. Most egy együttes ülés következik a hetestől a tízesig terjedő napi rendi pontokat illetően. Itt különböző gémódosított szervezetekre vonatkozó témákról van szó. Megadom a szót azoknak a képviselőknek, akik aláírták az állásfoglalás tervezetet, és mielőtt megadom a szót a bizottságnak, megadom a szót természetesen minden képviselőnek, aki szót két Németz következik a zöldektől. Köszönöm, elnök úr, itt ülök. Four GMOs. Négy kifogásról van szó GMO kapcsán. Ezek toleránsok, illetve nem reagálnak bizonyos növényvédőszerekre, beleértve a glifoszátot is. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy három kérdést tegyek fel az Európai Bizottságnak. Sokszor nem értünk egyet abban, hogy az európai szabályozás miről is szól pontosan. Az első kérdésem tehát az, meg tudunk-e állapodni abban, hogy amikor a döntéseit megszövegezi, akkor az Európai Bizottságnak Figyelembe kell vennie minden releváns jogszabályt és minden releváns tényezőt. A második kérdésem az, hogy mit tekinthető um, releváns tényezőnek. Vajon a biodiverzitás védelme nem legitim tényező? A toxikus, mérgező herbicideknek való kitettség nem egy legitim tényező, például a harmadik országokban dolgozó mezőgazdasági dolgozók esetében. A nagyarányú erdőírtás az érintett országokban való nem legitim tényező? Biztosan azt fogják most mondani, hogy igen, nyilvánvalóan ezek a kérdések a harmadik országok hatáskörébe tartoznak, de hát mi Európai Unióként tettünk bizonyos nemzetközi vállalásokat az egészségügyet, és, illetve az egészségvédelmét és a környezetvédelmét illetően a kérdésem, nagyon egyszerű. Valóan az Európai Bizottság egyető érte azzal, hogy figyelembe kell venni az Európai Unió nemzetközi vállalásait az egészségvédelmét és a környezetvédelmét illetően. Ide tartozik például a Párizsi megállapodás, illetve az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai is. Figyelembe kell -e mindezeket venni, amikor az Európai Bizottság engedélyeket ad ki GMO-kra. Köszönöm szépen, az SND következik. Kedves kollégák, mondja Szil képviselő, itt a szakbizottságban és a plenárison Nemrégiben a szavazások alkalmával nagyon nagy többséggel döntöttünk ezekről és hasonló kérdésekről, remélem ez most is hasonlóképpen alakul. A ma délutáni szavazás alkalmával génmódosított szójababról, két génmódosított kukoricafajtáról lesz szó, valamint egy génmódosított pamutról. A herbicidekkel, a növényvédőszerekkel szemmel rezisztensé tették ezeket a fajtákat egy gén hozzáadásával. Elsősorban a glufozinát és glufozáttal szembeni rezisztenciáról van szó. A glufo- glufozináttal kapcsolatosan megállapították, hogy a szaporodást gátolja, és ez egy tiltott szer az Európai Unióban már egy ideje. Tudjuk, hogy a Nemzetközi Rákutatással Foglalkozó Intézmény, vagy Intézet megállapította, hogy a glifozát pedig valószínűleg, illetve nagy valószínűséggel rákkeltő. Az osztrák döntés ezzel kapcsolatosan szintén alátámasztja ezt. Szeretnék ezúttal utalni arra is, hogy a génmódosított növények termesztése azzal jár, hogy nagyobb arányban használnak növényvédőszereket, hiszen általában olyan rezisztenciák alakulnak ki, amelyek miatt több növényvédőszert kell használni, és végül a betakarított terményben ezért több lesz a peszticid maradvány. Fontos, amikor Európában beszélünk növényvédőszerek betiltásáról és különböző toxikus szerek betiltásáról, akkor ne engedjük azt, hogy herbicid rezisztens termékeket importáljunk, mert ez ellentmondásos lenne. Ezért az én frakcióm, az SND meg fogja szavazni azt, hogy utasítsuk el ezeket. Köszönöm szépen. Anya Házekámpogú részéről köszönöm szépen. Sajnálatos módon az Európai Bizottság ismét megújítja az engedélyeket a GMO fajták számára, illetve meghosszabbítja azokat. Ezek nem biztonságosak, nincs demokratikus legitimitásuk, és növelik a veszélyes peszticidek használatát. Ezek a GMO-k pontosan annak az arhaikus, romboló mezőgazdasági tevékenységnek a részesei, amelyet meg kellene szüntetnünk, hiszen súlyos károkat okoz a bolygónkban. Olyan toxinokat termelnek ezek a növények, amelyek veszélyt jelentenek például a pillangókra és más egyéb beporzókra. Egykoron azt hittük, hogy a különböző vegyszerek és peszticidek jelentik a megoldást, de most már tudnunk kellene azt, hogy ezek valójában csak problémákat okoznak. Tudom, hogy az Európai Bizottság azt fogja mondani, hogy nekik kötelességük ezeket az importokat jóvá hagyni, még akkor is, hogyha sohasem volt minősített többség a tagállamok részéről a jóváhagyás mellett, de ez egyszerűen nem igaz. Nyilvánvalóan a bizottságnak jogilag kötelező valamilyen döntést hoznia a felevezési grémiumban történt szavazást után, de a komitológiai szabályok lehetővé teszik, hogy a bizottság ne engedélyezze a kérdéses GMO-kat, hogyha nincs minősített többség a tagállamok részéről emellett. Emellett az Európai Bizottságnak az EFSA értékelését sem kötelező követnie, hiszen ezek nem, nem teljes körűek, és nem vették figyelembe az összes tényezőt. A kérdésem tehát az, hogy az Európai Bizottság végre vállalást tesz-e amellett, hogy nem engedélyez további GMO-kat, hogyha nincs minősített többség mellettük. Ez a legkevesebb, amit tehetnének a demokratikus döntéshozatal tiszteletben tartásáért. Köszönöm. Köszönjük. Eleonora Évi, a következő, a függetlenek részéről. Köszönöm, elnök úr. A génmódosított szervezetek, illetve az importált génmódosított szervezetek nagy részét rezisztensé tették egy vagy több növényvédőszerrel szemben, ez növeli az importokban található maradványok mennyiségét. Az esetleges kumulatív és koktél hatásokat az EFSA GMO panelje nem vizsgálta, mert nem tartozik a hatás körébe. A kérdés az, hogy az Európai Bizottság mikor kívánja megszüntetni ezt a hiányosságot a kockázat elemzésben azért, hogy a GMO engedélyeztetési eljárás keretében felmérjék az esetleges toxicitás hatásait. Szirpa Pietikainen a néppárt részéről aláírta ugyan a szöveget, de nincs itt, úgyhogy Jessica Bozsát fogja megkapni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Polfjert képviselő. Megismétlem egyik-másik szempontot, amelyet már többször szóvá tettem itt a szakbizottságban, a néppárt álláspontja, hiszen a néppárt álláspontja nyilvánvalóan nem változott az elmúlt időszakban. Úgy gondolom, hogy az EFSA nem lépett túl mandátumán. A kérdés az, hogy ha nem, nem mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy nem kötelező az EFSA ajánlásait betartani, akkor minek létezik az EFSA egyáltalán? Tulajdonképpen a lényegi kérdés az, hogy ezek a növények, ezek a fajták károsabbak-e, mint a hagyományos fajták. Hogyha az EFSA azt mondja, hogy ezek a fajták biztonságosak, akkor ezt az álláspontot kellene követnünk. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság nem lépett túl mandátumán, és szeretném arra biztatni a kollégákat és a szakbizottságot, hogy szavazzanak a kifogások ellen. A Rinyó nem kért szót, úgyhogy akkor az LKR-rel e folytatjuk Alexander Vondra. Köszönöm szépen. Néhány perccel ezelőtt beszéltünk a diodiverzitásról, és szerencsések voltunk, mert hát a tudomány és az ideológia is ugyanazt mondta, itt azonban gond van, és az EKR mint mindig a tudomány oldalára áll. Mi minden négy kifogást ellenezzük, mert elsősorban ideológiák és félelmek állnak a hátterükben. Az Európai Unió geomokkal kapcsolatos kockázatelemzés a világ egyik legszigorúbb ilyen eljárása, és hogyha ez az elemzés azt állapítja meg, hogy ezek a fajták ugyanolyan biztonságosak, mint a hagyományos fajták, akkor ezt a nézetet kell követni. A GMO szabályozás alapját a tudomány kell, hogy képezze. Hogyha viszont politikailag megkérdőjelezhetővé válik a tudományos eredmény, akkor ezzel aláshatjuk az egész szabályozási rendszerünk hitelességét. Hiszen bírálni szoktuk azokat is, akik például tagadják az éghajlatváltozást, illetve a védőoltások ellen lépnek fel. Többször is megmutatta a tudomány, hogy a GMO termények teljesen biztonságosak. Értem én, hogy egyeseknek politikai ellenvetéseik vannak, értem, hogy a keresztény demokratáknak is lehet véleményük erről, de fontosnak tartom látni azt, hogy habár a GMO-kat nem csak korlátozott mértékben használjuk emberi fogyasztásra, de a takarmányokban nagyon nagy mértékben hasznosítjuk őket, és hogyha ezeket az importokat betiltjuk, akkor ennek nagyon káros hatásaik lehetnek az Európai Unió egészére, úgyhogy nekünk itt fenntartásaink vannak. Köszönöm. Kérem, még valaki szót? Akkor most az Európai Bizottságnak adok szót, a DG Santé képviselőjének adok szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az eddigi megjegyzéseket, felszólalásokat. Természetesen nagyon figyelmesen meghallgattam mindenkit, és meg kell erősítenem, hogy az összes, illetve meg tudom erősíteni, hogy az összes szükséges lépést megtettük a létező, jog, meglévő jogszabályok által ránk rót kötelezettségeinknek eleget tettünk. Az EFSA átfogó elemzést végzett, és arra jutott, hogy ezek a termékek biztonságosak. Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt is folytatott, és az összes nyilvános konzultáció során megfogalmazott véleményt figyelembe vette az EFSA. A pozitív EFSA vélemény alapján az Európai Bizottság benyújtotta a javaslatát a szakbizottságnak, és ugyan nem kapunk tőlük, a szakbizottságoktól véleménytől véleményt, de hangsúlyozni szeretnénk, hogy mivel az EFSA biztonságnak nyilvánította ezeket a termékeket, és a jogszabályok célja az, hogy biztosítsuk, hogy az EU-s piacra kerülő GMO termékek biztonságosak. Ami az többi aspektust illeti, amelyet néhány felszólaló kiemelt, látnunk kell, hogy az egyes termékek biztonságának megállapítását célzó döntések nem állhatnak közvetlenül összefüggésben egy adott harmadik országból érkező import volumenének kérdésével, illetve az Európai Unió nemzetközi vállalásaival vagy kötelezettségeivel. Itt konkrét termékek engedélyeztetéséről van szó, illetve annak megállapításáról, hogy ezek biztonságosak-e nem pedig arról, hogy hogyan járulhatnak hozzá az éghajlatváltozás kezeléséhez és más nemzetközi kötelezettségeinkhez. Mindazonáltal ezeknek a GMO-knak az engedélyeztetése nem ássa alá egyáltalán semmilyen módon a nemzetközi kötelezettségeinknek való megfelelést. Az egyes GMO-k engedélyezése nem ássa alá semmilyen módon az EU-s fehérje növényekkel kapcsolatos erőfeszítéseinket. Ha az utóbbiban sikeresek leszünk, akkor egyébként kevésbé leszünk függőek az importoktól. Látnunk kell, hogy a mezőgazdasági ágazatunk függ ezektől a fehérje importoktól, és nekünk az a feladatunk, hogy biztosítsuk, hogy a fe, ezek a fehérjék biztonságosak. Ez a jogszabály által ránk rót feladat. Az Európai Unióban ugyanis van kereset, kereslet ezen termékek iránt. Tehát a célunkat nem ássa alá az, hogyha egyes GMO-kat engedélyezünk. Épp ellenkezőleg tovább kell gondolkodnunk azon, hogy az EU-n belül hogyan tudjuk biztosítani a fehérje növény ellátásunkat. Egyes GMO-k engedélyezése nem ássa alá, hogy végrehajtsuk például az EU erdőírtás elleni fellépését. Mi a cél? Az a cél, hogy az erdő írtás mentes termékek fogyasztását növeljük. Így tudjuk az erdőírtást csökkenteni. Ez azonban nem függ össze egy GMO engedélyezésével, hiszen a függőség, a fogyasztás az, ami elsősorban előtérben áll ebb, ez, ezzel a problémával kapcsolatosan. Tehát szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezen E, e, GMO-khoz nem kapcsolódnak olyan tényezők, amelyek az engedélyeztetést aláshatnák, hiszen ezek a GMO-k biztonságosak, erre a megállapításra jutott az EFSA, és ez az oka annak, hogy az Európai Bizottságnak a GMO szabályozás alapján kell döntést hoznia, és ez a magyarázata annak is, hogy miért kell ennek a döntésnek pozitívnak lennie. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy az, habár az Európai Parlament ha fogalmazhatok így, csak meg támadhatja, csak annak alapján támadhatja meg az Európai Bizottság döntését, hogy tiszteletben tartotta a hatásköreit. Hát mi hatásköreinken belül maradtunk, de látjuk, hogy azért más, más állásponton van a parlament, és nagyon nagy örömmel egyeztetünk a nyitott kérdésekről, és reméljük, hogy az Európai Bizottság állásfoglalás tervezetre adott válasza remélhetőleg némileg eloszlatta a kételyeket, és remélem világosabbá vált, hogy ezzel a döntéssel szeretnénk megfelelni a tanács és a parlament által néhány évvel ezelőtt elfogadott jogszabályoknak. Köszönöm szépen! Erre ma délután kerül sor, és hogyha elfogadják a kifogásokat, akkor újra a plenáris elé kerül a következő plenáris ülésen Brüsszelben. Úgyhogy most azt hiszem, hogy a további kérdésekre térhetünk át. Ez a hajóolajfogyasztásra vonatkozó adatvédelmi adatgyűjtés. Meg is adom a szót az előadónak, azt követően pedig az árnyék előadóknak. Köszönöm szépen először is, köszönöm a bizottságnak, hogy felülvizsgálta a javaslatunkat, ami már hatályba lépett, és hogy az első adatokat idén már meg is gyűjtötték, össze is gyűjtötték mindenkit. Emlékeztetnék arra, hogy a halászat, a, a, légiközle, a, bocsánat, a hajózás, a légiközlekedés mellett az egyetlen olyan ágazat, ahol nincsenek kötelező célkitűzések, és tegnap, aki a hírlevélet olvasta, tudja, hogy a kibocsátás 99 óta 48%-kal növetkezett ebben az ágazatban, és az előrejelzés szerint akár 250%-kal is növekedhet 2050-ig. Ez azt jelenti, hogy az adatgyűjtési rendszerünk jó, különösen a, a szénkibocsátást kell nyomon követnünk az NIB rendszeren belül. Nagyon fontos ez, hiszen egyre inkább igényli a progresszív gazdasága a szén lábnyomatot, amit nem lehet kiszámítani akkor, hogyha nem tudjuk, hogy a hajók mennyi terhet, mennyi árut visznek, úgyhogy nagyon fontos lenne ennek a paraméternek is a, a megjelenítése az MRV-ben. A dokumentum célja elsősorban az, hogy az adatgyűjtési rendszereknek az IMO a tengerészeti, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet adatgyűjtési rendszerének feleltessük meg. Ez egy kicsit más, mint az EU rendszer, és a hajótulajdonosok adminisztratív tervét terheit enyhítjük ezzel. A javaslat ebből a szempontból elfogadható. Hangsúlyoznám azonban, hogy az adatgyűjtés nem azonos a kibocsátás csökkentése, és aki olvasta a tegnapi híreket, 11 ezer tudós azonnali lépéseket sürget az éghajlatváltozás ellen, akkor tudja, hogy fontos lépéseket kell most megtegyünk. Véleményem szerint az első az az, hogy kövessük van der Leyen és a, a felhívását és a halászat, való, a, bocsánat, a hajózás megkapja a megfelelő részét, a hatékonyabb forrásfelhasználásra van szükség a modernebb hajók, modernebb motorok érdekében. Ez azt is jelenthetné, hogy előbb-utóbb a tengeri, a tengeri közlekedés kibocsátására is kötelező célkitűzéseket lehetne előírni. Természetesen nem akarjuk az éghajlati célokat egészében véve alásni, és kíváncsi vagyok arra, hogy a bizottság mit fog elmondani számunkra és az árnyék előadók véleményét is várom. Köszönöm. Köszönöm, remek átmenet. Nagyon jó lenne addig az éghajlati főigazgatóság véleményét meghallgatnom. Köszönöm szépen. Nagy örömmel vagyok itt a parlamentben, hogy elmondhatom, hogy mi az úgynevezett MRV javaslat, amely az IMO előírásokkal való megfeleltetést is jelenli. Köszönöm szépen, örülök, hogy láthatók a, a, az ábráim. Nagyon fontos, ahogy Jutta Paulo is említette, a kontextus, és minden kérdésen szeretnék végigmenni, amit ezen az ábrán látnak. tehát a kontextust döntő jelentőségű a közlekedésben az ágazat. A globális kereskedelem 80%-a kerül ezen megvalósításra, ez egy nagyon lenyűgöző szám. A teljes globális üzen, üvegházhatású gázkibocsátás 2-3 százaléka innen jön, magasabb, mint bármely tagállam üvegházhatású gáz kibocsátása. A várható növekedés. Különböző forgatókönyvek vannak, és valóban ezek a kereskedelmi forgatókönyvekhez is kapcsolódnak, amiket nehezebb előrejelezni, de mindenki egyetért a, azzal, hogy várhatóan növekedni fog a, a kibocsátás. Az európai hajótulajdonosok hadd mutassam meg ezen gyönyörű ábrán, hogy a számok mit jelentenek. A, a teljes európai kereskedelem kibocsátása 36% és a teljes külső európai kereskedelem pedig az 32 százalék, a piros pedig a 75 százalék a globális szám. Nézzük tehát a, a, a sürgető lépéseket. A nemzetközi tengerészeti közlekedés az egyetlen olyan ágazat, ahol még nincs kötelező előírás az üvegházatású gáz kibocsátása, és a választott elnök is kijelentette, hogy minden ágazat, ezek között a hajózás is hozzá kell, hogy járuljon a Párizsi megállapodás célkitűzéseinek megvalósításához. Ha lehet, megemlíteném a harmadik pontot, amely nagyon közel áll a parlament véleményéhez is, és az ETS rendszer, kibocsátáskereskedelmi rendszer, nagyon fontos, hogy az IMO szinten is megjelenjen. Az IMO-nak 2023-tól el kell kezdeni az érintett felekkel való konzultációt a közelítésről. Nagyon fontos, hogy nemzetközi szinten a nemzetközi piacok szintjén is elinduljon ez a, a munka, pontosan ezen dolgozunk most. Igaz az is, hogy a mérés nem ugyanaz, mint a, a csökkentés, de hogyha a mérés elindulna, akkor az már eliminálhatná a, a károsanyag kibocsátás egy részét. Nem szeretném az összes IMO akronimával untatni most önöket, a hajóhatékonysági kezelési terv és hasonlók kérdésével, de mindenképpen elmondanám, hogy mi az IMO menetrendje. 2011-ben indult az energiahatékonysági jogszabálya, nem volt túl ambiciózus a biztos vagyok abban, hogy sokan egyetértenek azzal, hogy az IMO adatvédelmi rendszere fontos volt, hogy elindult 2016-ban. Ez az adatgyűjtési rendszer azonban más, mint az európai rendszer. Először volt a, az európai rendszer, és utána jött ez ki, de nagyon fontos ezt követően azonban, hogy 2018 áprilisában az IMO először meghatározta az üvegházhatású gáz kibocsátási célokat. Legalább 50%-ot írtak elő 2000 50-re a 2008-as szinthez viszonyítva. A, a kivezetés nagyon fontos, a, és a karbonintenzitás csökkentése. Átugrok néhány ábrát, de ezt fontosnak tartom, hiszen ez a szabályozást foglalja össze. A parlament és a tanács asztalán van most a jogszabály, a 2015-ös, ha visszaemlékszünk rá, az első jó lépés volt a, a kibocsátás igazolására, adatgyűjtésre. A átláthatóságot biztosított arra vonatkozóan, hogy milyen változásokra van szükség, és milyen viselkedésbeli, eljárásbeli változásokra. Ez a párhuzamos működés, mint mondtam, tehát korábban 2015-ben indult az európai rendszer, az IMO rendszer 2016-ban. Az MRV 2020 per 3-as pontja kimondja, hogy a nemzetközi megállapodások érdekében, értelmében az eltérési rendszereket kezelni kell. Ez pontosan az, amiben az IMO adatszabályozását próbáljuk módosítani. Mik a fő célkitűzéseink? Ösztönözni akarjuk a harmonikus végrehajtást, csökkenteni az adminisztratív terhet, és az európai jogszabály célkitűzéseit meg akarjuk tartani. A második pont ugye nagyon fontos, az átláthatósággal egyértelműen javítjuk mindazt, ami most az imóban lenne. És van ez év júliusától 11.600 hajóra vonatkozó adatot kapunk meg. A, azokét, amelyek az európai kikötőkben vannak. A hatástanulmány. Ezt a korábbi hatástanulmányokra építettük, kérem, hogy a három opciót gondolják végig. Tehát nem nulláról indulunk, ez kvázi egy második lépés. Az első opció az az, hogy megtartjuk a jelenlegi, az EU jogszabályt, a második az, hogy a legfőbb elveket tartjuk meg ebből, a harmadik pedig, hogy harmonizáljuk a két előírás technikai szempontjait. Az irányítás azonban nagyon fontos. A, egy példát hadd mondjak. A az irányítást nem szeretnénk megváltoztatni, mert ez azt jelenteni, hogy egy kínai hajó, amely Rotterdamból Marseille-be megy, az európai jogszabály értelmében nem köteles lejelenteni. Mindenképpen erre szükség van, tehát a korábbi irányítási rendszer megtartása egyértelműen szükséges. Ha összehasonlítjuk a különböző opciókat, a középső a preferált verzió számunkra, hiszen az átláthatóság szempontjából ez megmaradna az egyesel szemben, az európai monitoring rendszert is megtarthatnánk. Az, egy, az egyes verzió az az, hogy semmit ne tegyünk, és a, a jelentéstételi rendszer is terhe is megmaradna, ez nem jó véleményünk szerint. A kettes opció, tehát ahogy ma, mondtam, az, ami megfelelően karcsúsítaná. A javaslataink érdekében jó lenne, hogyha a vállalatok számára kötelező változások lennének, a karbon, a, a szénkibocsátás jelentése pedig kötelező. Szeretném elmondani, hogy az IMU nem tartalmaz ilyen mm, rendelkezéseket, és a jelenlegi IMO rendelkezés értelmében nem kell a szállított áru terhet sem jelenteni, eddig ez csak önkéntes alapon történt. Fontos, hogy átlátható legyen az irányítás, a hatály, nagyon fontos az igazolás az, a, és múlt október 25-e óta van a továbbfejlesztésekre vonatkozó a megbizatásunk, ezeket szeretnénk megtartani. A meglévő monitoring eljárásban vannak azonban pozitívumok is. 11.600 hajóra vonatkozóan, amelyek európai kikötőkben kötöttek ki, már jelentenek. Ezek mintegy 139 millió tonna CO2 kibocsátást jelentenek. A véleményünk az, hogy az első megfelelés az elfogadható, az jó. A bizottság már kiadta a, az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel közösen ezeket az adatokat. Nagyon jó, mindenki számára elérhető és átlátható a hat kikötő legfontosabb, hat legfontosabb kikötő július óta nyilvánosan rendelkezésre bocsátja tehát ezeket az adatokat, és ez alapján megfelelően fogjuk értékelni az adatokat. Ez tehát az első eh, lépés, és a következő periódusban további adatok érkeznek be. Nos, nézzük a jelenlegi helyzetet. Az átláthatóság azt biztosítja, hogy az MRV rendszer működjön. Jelentős politikai figyelem kíséri az ágazatot, és egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogy hogyan lehet csökkenteni a a tengerészeti közlekedésből származó kibocsátást. A nyomon követés, a monitoring az első lépés minden tervnél, stratégiánál. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az IMO paramétereket hozzáigazítsuk az EU jogszabályokhoz. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Most az árnyék előadóknak adom meg a szót, majd az előadónak, és természetesen utána a vita is jelentkezik. A, ha a bizottsághoz kérdések szólnak majd, akkor kérem, hogy válaszoljon. Péter Líze az első néppárt nevében. Ganz herzlichen. Nagyon köszönöm. Itt most hivatalosan vitát folytatunk az adatokat, illetően amelyeket bizonyos kritériumoknak megfelelően gyűjtünk a klímára káros kibocsátásokról a hajók esetében. Itt persze nagyon részletesen meg kell vitatnunk a jogszabályi javaslatot, illetve azt, hogy ezt hogyan kezeljük, de magától értetődő, hogy most az a nagy kérdés, hogy mit is teszünk ezekkel az adatokkal, mert adatokat gyűjteni anélkül, hogy abból következtetéseket vonnánk le, hát ez nem igazán kielégítő. És Ursula von der Leyen a beszédében már bejelentette, hogy mindenképpen szükség van a hajózás erősebb, illetve egyáltalán bevonásába a klímavédelmi célok elérését illetően. Ez szükséges, azt hiszem, hogy erről beszélnünk kell, és Paulus asszony jelentését ki kell használnunk, hogy egy kicsit pontosítsuk ezeket az elképzeléseket. Itt van ugye az a téma, hogy tonnánként, illetve személyre lebontva a hajózás mindenképpen a klímabarátabb, mint a légi közlekedés vagy a közúti közlekedés, és figyelnünk kell arra, hogy ne hozzunk olyan intézkedéseket, amelyek ezen arányt úgy fordítanák meg, hogy túlságosan nagy teher nehezedne a hajózásra. Aztán ott van még a versenyképesség témája is, mint mindig, és persze olyan intézkedésekre van itt szükség, amelyek Európa számára nem túlságosan hátrányosak, hiszen itt minden hajóról szó van, melyek az európai kikötőkbe befutnak, és nem csak bizonyos zászlók alatt hajózó hajókról. Itt 250%-os emelésről van szó, és a hajózás az viszonylagosan olcsó. Tehát itt mindenképpen igazságosnak kell lennünk más közlekedési módokkal szemben, amelyekre már terhek nehezednek. És láthattuk a prezentációban is, hogy a nyilvánosság is nagy figyelmet kap. Ugye a hajózás egy olyan téma, amely esetében az emberek várják, hogy fellépjünk, ugye itt van a széndiokszid kibocsátás és más káros anyagok kibocsátása, tehát itt nem csupán technikai kérdésekről kell beszélnünk, hanem politikai üzenetet kell küldenünk az Európai Bizottságnak, hogy hogyan is képzeljük el a hajózás bevonását az emisszió kereskedelembe, versenyképesség szempontjából semleges módon, nem eltúlzott módon, de azt hiszem, hogy a témával foglalkozni mindenképpen észszerű. Köszönöm. Ának Köszönöm, Jutak Guteland következik. Thanks also to... Köszönöm, elnök úr. És köszönöm Jordi asszonynak is, hogy eljött a bizottságtól ide hozzánk, és hogy ismertette a bizottság álláspontját. Várhatóan a hajózásból származó emissziók 86%-kal növekednek a 90-es évek szintjéhez képest csak az EU-ban. Hallhattuk a jelentéstevőtől és a bizottságtól is, hogy 2050-ig mi várható a globális szinten. 200%-os növekedés várható. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Egy klímavészhelyzet kellős közepén vagyunk. Mindenkinek minden ágazatban változtatnia kell, és meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy megfeleljünk a Párizsi megállapodásnak. Az egyik legnagyobb kibocsátó valahogy nem került a radarra, és nem vesz részt ezekben az erőfeszítésekben. Láthatjuk, hogy a kis tengermenti országok polgárokat milyen súlyosan sújtják a szélsőséges időjárási viszonyok, és azt akarják, hogy tegyünk valamit az éghajlatváltozás ellen. Miközben a nagy kikötőkben meg ott ácsorognak a hajók, jár a motor, és hogy fűteni tudjanak, és mindeközben káros anyagokat bocsátanak ki, károsítják a klímát és a polgárok egészségét is a levegő minőség romlása miatt. Véget kell vetni ennek, véget kell vetni annak, hogy miközben minden ágazat erőfeszítéseit növeli, ez az ágazat érintetlen marad. Mi az SND részéről megmutattuk azt, mennyire fontos, hogy az EU-s jogszabályokat harmonizáljuk az IMO szabályokkal, de nyilvánvalóan ez nem jelenti azt, hogy mi az Európai Unióban csökkentjük a normáinkat. Épp ellenkezőleg az a fontos, hogy globális szinten növekedjenek a standardok. Több olyan elem is van, amelyek kapcsolatosan javítható az EB javaslata. Jóli asszonya, régóta ismerjük egymást, és ön már évekkel ezelőtt is tudta, hogy a parlament már akkor is sokkal többet akar tenni, és azt akartuk, hogy a hajózási ágazat bekerüljön a az emissziókról, a kibocsátásról szóló jogszabályok hatája alá, és az ETS-be is bekerüljön. Nagyon érdekel, hogy az Európai Bizottság hogyan gondolja, hogy az MRV-t tudjuk-e használni ahhoz, hogy a kibocsátási célkitűzést a hajózás esetében csökkentsük, mondja a hozzászóló. Mi itt a parlamentben megkezdjük a jogalkotási eljárást, hogyan látja az MRV és konkrét emissziócsökkentési célok bevezetése közötti összefüggést Európában a hajózási ágazat számára. Itt az ideje annak, hogy végre a hajózást is bevonjuk az éghajlatvédelmi erőfeszítésekbe, és az MRV által gyűjtött adatok képezik-e majd az alapját annak, a javaslatnak, amely a hajózási kibocsátások csökkentésére irányul. Köszönöm. Köszönöm. Catherine Zsábó a Irinyúi részéről. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Egy tény megállapítás először is. Több éve a hajózási ágazat mobilizálódik, hogy csökkentse az üvegházhatású gázok csökkentését. Ezzel elégedettek lehetünk. Most ugye ezt a témát illetően, amely nagyon technikai jellegű, amivel itt foglalkozunk a parlamentben, klímaváltozási szakértők új jelentése jelentek meg, és ezekben az szerepel, hogy másfél fokot kell kit kitűznünk két fok helyett a hőmérséklet emelkedés csökkentése tekintetében, és ugye itt a jogalkotásnak is ez alkalmazkodnia kell, illetve a végrehajtásnak. Nagyon ambiciózusnak kell lennünk, meg kell őrizni az európai rendszer ambiciózus jellegét, ugye a terhajók figyelmevételét illetően és az adatok átláthatóságát illetően, hogy elérjük a kitűzött célokat, illetve a hajók energiahatékonyságát is ki kell számítani. Tehát itt az adminisztratív eljárásokat persze egyszerűsíteni kell, de nem szabad hátralépni a kötelezettségvállalások tekintetében, és ugye az üvegházhatású gázok csökkentése az mindenképpen sürgető. Itt láthatjuk, hogy 8, 90 százalék a, a kereskedelemnek bizonyos ágazatokban a tengereken zajlik, és nagyon fontos az emisszió csökkentés, ezt teljes mértékben támogatom, hogy a hajózás mindenképpen részét képezze az emissziókereskedelemnek. Ugyanakkor hogyan lehet azt elkerülni, hogy bizonyos hajós társaságok ne mozduljanak el a green ship felé. Noha például Franciaországban nagyon sok hajó tulajdonos próbálja a hajóját környezetbarátabbá tenni, tehát erre oda kell figyelnünk. Szó esik itt a kibocsátásokról, de a hajók a tengeri biodiverzitásra is erőteljesen kihatnak. Lenne egy kérdésem a bizottsághoz. Ugye itt van különbség a teng vízben töltött idő és az út idő között, mert ugye a hajó motorja állandóan jár, akkor is, mikor a kikötőben van egyfajtában, hogyha nem is halad a hajó. Elképzelhető persze, hogy a motor nem jár gyorsan, de továbbra is szennyez a motor, hiszen jár. Hogyha látjuk a Márszai kikötőben, különféle kötelezettségeket vállaltak a hajó tulajdonosok, hogy a hajó, hogy a kikötőben kikössék a hajót, és a kibocsátást valóban csökkentsék. Nagyon sok más témán dolgozhatunk még, így például a hajók sebességének csökkentésén is. Bizonyos hajó tulajdonosok vállaltak ilyen irányú kötelezettséget, és azt hiszem, hogy a bizottságnak foglalkoznia kellene azzal, hogy a sebesség csökkentést ösztönözze, hiszen ez nagyon jelentős emisszió csökkentéssel járhat. És a Green Ship szerepet is mindenképpen, tehát a szélenergiával hajtott hajókat kellene ösztönözni, ugye ez 30%-os csökkentést is eredményezhet, és én régóta harcolok azért, hogy Európa a hajók újrahasznosításával foglalkozzék többet, hiszen ez is megőrizni a földgolyónkat. Jó lenne, hogyha a Green Deal az kék és válna a hajózást is magába foglalná. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Az ID nevében Zsoel Menon. Nem, nincs itt. Nem. Az ID nevében nincs hozzászólunk. Vondra úr az ECR nevében. Well, Köszönöm szépen. Szerintem semmi konkrét mondandóm nincs. harcolnunk kell az éghajlatváltozás ellen, és hogyha meg vagyunk győződve arról, hogy ez egy globális kérdés, hát akkor nyilvánvalóan az a logikus, hogyha a hajózást és bevesszük az intézkedést igénylő ágazatok körébe, ez logikusan hangzik, semmi más mondani valóm nincs, azon túl, amit már elmondtak a többiek. Köszönöm, Gue. Wallace képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Uniónak nyilvánvalóan meg kell védenie a saját MRV adagyűjtő rendszerét a másik adagyűjtő rendszerrel szemben. Az IMO adagyűjtő rendszere az MRV-vel szemben nem átlátható, agregált rendszerről van szó, az adatok nem nyilvánosan hozzáférhetőek, és a begyűjtött adatokat nem hitelesíti egy független harmadik fél. Az MRV rendszer átláthatósága nagyon fontos. Az IMO rendszerre egy egészen más alapon gyűjti be az adatokat, éppen ezért haszontalan, mert nem mond semmit a hajók valós működéséről. Úgy gondolom nagyon fontos a hajók esetében, illetve a hajózás esetében a szállítmányok vonatkozó adatgyűjtés is, mert ez mutatja valójában az igazi kibocsátási mennyiséget. Hogyha a szállítmányokra vonatkozó adatokat nem gyűjtjük be, akkor elesünk a valós információktól. Nagyon fontos látni azt is, hogy rengeteg hajó a saját üzemanyagán túl nem szállít semmit, ezt a káros gyakorlatot le kell állítanunk. Az IMO-t mindeközben a hajózási ágazat ellenőrzi, működteti, ezért nincs ösztönzés arra, hogy megfelelőben gyűjtsön adatokat. Semmi értelme nincs átvenni az IMO rendszerét, ha csak nem akarunk az olyan nagy hajózási nemzetek kedvére tenni, mint Németország vagy Görögország. Az EU-s rendszert meg kell védenünk a jóval gyengébb IMO rendszerrel szemben, de a meglévő MRV szabályzást is egyébként jobbá lehet tenni, hiszen csak a széndiokszid kibocsátásokat méri, de ki kellene bővíteni a méréseket a metán kibocsátásra is, hiszen a cseppfolyósított gázzal működő hajók esetében a metán kibocsátás nagyon jelent, jelentős. Amerikából akarunk a kőzetrepesztéssel, a frackinggel kitermelt gázt hozni Európába. Ez egy ír projektnek a része, de hát Fontos, hogy jobb belátásra bírjuk az ír kormányt. Fontos belátniuk, hogy ez őrültség. Úgy gondolom, hogy ha például a Google keresőbe beütjük egy hajó nevét, akkor megtalálhatjuk, hogy ki a tulajdonosa, de hogyha egy jelentésben egyesével kell kikeresni az egyes hajókat és a rájuk vonatkozó adatokat, akkor az nyilvánvalóan nagy mértékben megköz, megnehezíti a tulajdonviszonyok nyomon követhetőségét. Vannak olyan cégek, amelyek emellett több ezer hajóval rendelkeznek, sőt, még hajókat bérelnek más cégektől. Érdemes lenne világosan látni azt, hogy mely hajó kinek a tulajdonába tartozik, illetve ki működteti. Ez különösen fontos lehet akkor, hogyha a különböző cégek rövid időre bérelnek hajót, mert hát sok esetben a működtetés maga lényegesebb, mint a tulajdoni viszonyok, hiszen a működtetők azok, akiknek meg kell felelniük a széndiokszid kibocsátása vonatkozó szabályoknak. Mi ezzel kapcsolatosan módosítókat fogalmazunk majd meg. De hát nyilvánvalóan a tulajdonost könnyebb felelősségre vonni, mint a, azt, aki bérbe veszi az adott hajót. Emellett a zéró kibocsátásra vonatkozó kikötői standardekre, standardekre vonatkozó és módosítókat fogunk benyújtani. Köszönöm. Köszönjük szépen, a Catch the Eye következik. Köszönöm szépen. Egy nagyon büszke hajózó nemzet tagja vagyok, Dán vagyok, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy vitát folytatunk erről a kérdésről. Ahogyan a kollégám Wallace képviselő is hangsúlyozta, az EU-s MRV-t kell megerősítenünk, ez egy fontos eszköz a kezünkben, amelyel változtathatunk a hajózási ágazaton is, illetve annak az éghajlatra gyakorolt hatásán. Számomra azonban jelen pillanatban megkérdőjelezhető az, hogy az ETS-be való betagozódás-e a megfelelő eszköz. Hogyha a nemzetközi hajózásra akarunk pozitív hatást gyakorolni a zöldítés jegyében, akkor lehet, hogy egy másfajta eszközre vagy intézkedésre lenne szükség, amelyel az MRV-t megerősítjük. Az EU-s hajózási ágazat egészen egyébként hatszor kevésbé klímaromboló, mint a vezető országok globális szinten a hajózásban. Tehát én egyelőre nem igazán látom, hogy az ETS lenne, az emissziókereskedelmi rendszer lenne a legjobb módja annak, hogy a hajózási ágazatot zöldebbé tegyük. Talán egy másfajta eszközre lenne szükség, amely jobban beleilleszkedik az IMO keretbe. Jelen pillanatban ez talán szerencsésebb lenne, miközben be kell persze látnunk azt is, hogy az ETS még mindig nem működik megfelelően, és a kibocsátás kereskedelmi rendszert magát is át kell alakítanunk. Hogyha meg akarjuk tehát erősíteni az EU hajózási ágazatát és az éghajlatot is meg akarjuk védeni, akkor lehet, hogy egy kicsit kreatívabban kellene keresni a megfelelő eszközt ehhez. Ami a kötelező vagy önkéntes jelleget életé, a szállítmányokra vonatkozó adatgyűjtést illetően, ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon fontos lenne, hogy ne opcionális legyen, hanem kötelező legyen az erre vonatkozó adatokat átadni. Úgyhogy a bizottsági javaslat logikája is itt csak megkérdőjelezhető, pláne, hogy a tanács is kötelezővé szeretné tenni. Nagyon sok tehát a kérdőjel bennem, és nagyon örülök, hogy megvitatjuk itt ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm. Kokelis úr a, zöld, a GUE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is egy nagyon büszke hajózó nemzetnek vagyok a képviselője. Az IMO egy, nem egy ipari érdekképviselet, vagy ágazati érdekképviselet, hanem egy ENSZ ügynökség, ahol a tagállamok nemzetközileg kötelező döntéseket hoznak. Valasz úr, elnézést kérek, bekapcsolva maradt a mikrofonja. Köszönjük. Rendben, tehát a hajózás és bármely más széndiokszid kibocsátó ágazatnak szabályozottnak kell válnia, illetve szabályozni kell azokat a székhajlatvédelem érdekében. A Párizsi megállapodás egy öt éves átmeneti időszakot biztosít, de a hajózást globálisan érdemes szabályozni, nem pedig regionálisan, mert a regionális kibocsátáskereskedelmi rendszerek és az ETS közötti kapcsolatot tüzetesebben meg kell vizsgálni, mielőtt bármit tennénk. És az a tény, hogy az IMO az európai MRV-hez hasonló rendszerre tesz javaslatot, nem mellékes, de az MRV er jóval jobb, mint az IMO rendszer, éppen ezért érdemes lenne az IMO-t rábírni arra, hogy ők vegyék át a mi MRV er rendszerünket, amelyben a szállítmányokra vonatkozó adatok is szerepelnek, a harmadik felekre vonatkozó adatok. Ezek mind-mind nagyon fontosak, és ezeket emellett nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. Egyébként külön kell kezelni a kikötők és a hajózás kérdését. A kikötők nagyon nagy mértékben rontják a levegő minőséget a szárazföldön tartózkodók számára, és nagyon nagy problémát jelent, amikor a hajók motorja kikötőben jár, ezt meg kell oldani ezt a problémát, de mint mondtam, ez a két probléma két különálló kérdés. Köszönöm szépen, úgy látom más nem kíván hozzászólni. Akkor az előadónak, utána pedig a bizottságnak adom meg majd a szót. Azt hittem, hogy fordítva lesz. Nem baj. Tehát az előadó először. Jó, lehet fordítva is, hogyha úgy gondolja. Azt hittem, hogy kérdései lennének még. Igen, igazából valóban szeretném először meghallgatni a bizottság véleményét, hogy arra reagáljak. Akkor inkább a bizottságnak adjuk meg először a szót. A bizottság válaszai akkor köszönjük szépen a nagyon érdekes és helyén való kérdéseket. Nézzük a formalitásokat. A revízió, ami előttünk van, a monitoring jelentés és ellenőrzési rendszer áttekintése az Európai Unió MRV eh, jogszabályának áttekintése. Kötelességem felhívni a figyelmet eh, arra, hogy ez a mai vita kerete. A bizottság nemzetközi megállapodások eh, során globális monitoringra kötelezett. Ezért azokra a módosítókra szeretnénk csak összpontosítani, amelyek egészben vagy részben megfelelnek ennek a kötelezettségnek. Mindenféle változtatás a monitoring jogszabályban az ETS hatáját bővíteni a kulcs tevékenységekre vonatkozóan, de a jelenlegi jogszabály hatáján kívül esnek. A az üvegházhatású gázok és a tengerészeti lépések nem tartoznak e vita hatája alá. A, tudom, hogy mennyire fontos a tengerészeti ágazat a parlament számára, természetesen nekünk is, az Európai Bizottságnak. És a megválasztott elnök útmutatóit követően az Európai Bizottság hatástanulmányt fog majd kellő időben lefolytatni. Szeretném elmondani, hogy ilyen jelentőségű javaslat teljes hatástanulmányt is megkövetel, tanulmányokat, elemzéseket különböző opciókra vonatkozóan, és az érintettekkel való konzultációt is le kell folytatni. Tehát a múlt hatástanulmányokra és nyomon, nyomonkövetésekre alapozva úgy gondoljuk nem megfelelő lenne az eljárás. A választott elnökkel együtt, mint mondta már korábban, szeretnénk mi magunk is megfelelő lépéseket kialakítani, megfelelő hatástanulmányal a jobb, jobb jogszabályok érdekében. Ez tehát, amit eh, Lize úr is, eh, Jutalán asszony, eh, Sábó Vájsz, Kolákis és válasz kollégák is megemlítettek. Nézzük a kargót, a, az imónak nincs kötelezett kargó jelentése, egyáltalán nincs. A tonnaszámot sem tudjuk, az európai adatok azonban kötelezően megadandó adatok. Önkéntes kargó jelentés azonban létezik két ok miatt. Először a konzultáció során egyértelműen elhangzott, hogy ez a kötelező jelleg adminisztratív terhet jelentene, másrészt pedig úgy gondoljuk, hogy nem ösztönzi az energiahatékonyság célját és a viselkedésbeli változásokat. A meglévő paraméterek mellett azonban kielégítő tartalom érdemi információt kaphatunk. Azonban a szállított áru ra vonatkozó információ kiterjesztése valóban segíteni a karbonlábnyom pontosabb meghatározását, és továbbra is fontosnak tartjuk, hogy begyűjtsük ezeket az információt, ha önkéntes alapon is. Sárbó asszonyra reagálva hadd mondjam el, hogy a, az üzemanyag fogyasztás és a CO2 jelentés mindkette, mindkette ellen benne van ebben a, a javaslatban. Szeretném azt is elmondani, hogy a, a sebességkorlátozás talán nem mindenki szívügye a tagállamok körében, az ágazat körében sem. Az európai álláspont pontot a jövő héten egy nagyon fontos londoni ülésen fogunk tisztázni az IMO-val. Az IMO a, az IMO sebességkorlátozási intézkedéseit támogatja, nem csak a, a sebesség, hanem minden olyan intézkedést, amelyel az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkenthető. Köszönöm. Köszönöm szépen. Debates. Thank you, and thanks for all for their Előadónak adom vissza a szót. Köszönöm szépen. Szeretném az utolsó körben most én is elmondani a véleményet. Persze, Lize úr, az intézkedéseket nem kérdés, meg kell valósítani. Arról van szó, hogy az intézkedéseket csak bizonyos hajó tulajdonosokra vonatkoztassuk-e, vagy sem? Nem, mindenkinek. És mindenkire alkalmazandó, és mindenkinek meg kell felelni az elvárásoknak, a szabályoknak. Nagyon örülök annak, hogy sokan felvetették, hogy csökkenteni kell a kibocsátást, nem pedig csak számolni. Egy kicsit csalódott vagyok, hogy a bizottság azt mondja, hogy jó, de a, az MRB-ben mégiscsak a kibocsátás számolására vagyunk kötelesek, pedig tudjuk, hogy a kibocsátás csökkentés a cél, és ehhez ez nem elegendő. Több mint 11 éve volt, eh, pénzügyi válság volt Európában. Mindenfélét félretéve szabályt, félretéve a pénzügyi rendszer megmentésért mindent megtettünk. Csalódott vagyok, hogy az éghajlatrendszer megmentésért nem vagyok hajlandók ugyanezt megtenni. Nem is csak a hatóságokról beszélek itt, hanem az, hogy az egyik jogszabályt beilleszünk egy másikba és ragadjuk meg a lehetőséget, hogy csökkentsük a kibocsátás szintjét most. A hatástanulmányok kapcsolatban igaza van, az már több éve megvan, de meg kellene nézni. A hatástanulmány az ETS ár bizonyos szegmensére vonatkozik csak. Az ár az e sávon belül van, tehát a hatástanulmányt fel lehetne használni arra, hogy az eredményeivel, mert ugye az ETS ár sávban semmi nem változott. Tehát erre fel lehetne használni. A bizottság szerint egy kilogramm banán ára növelkedne, e, egy, egy, kevesebb, mint egy centtel emelkedne ekkor, úgyhogy igazából olyan nagy hatása nem lenne ennek a fogyasztókra, vagy arra, hogy átálljon a hajózása a közúti szállításra. Mert, és az egy cent per kilogrammárnál sokkal nagyobb az a veszély, amit ha nem tesszük meg ezt a lépést, kockáztatunk. A, a kibocsátás import nagyon fontos kérdés, különösen a kikötőkben, bocsánat, különösen azokban a városokban, ahol egyszerűen már betiltották a dízelautókat, és ezután most, hogy semmi nem változik, mert a hajók ugyanannyit bocsájtanak ki, az nagyon elszomorító lenne. Itt is meg kellene ragadni a lehetőséget, hogy ahol van a kikötőkre vonatkozó kötelező jogszabály, hogy például ha kell, akkor kötelezően a, a földi elektromos vezetéket vegyék igénybe. Ha, ha egy hajó nem igényli, akkor miért ruházom be a kikötő, hogy biztosítható legyen. Valisz úr, köszönöm, hogy felvetette a kibocsátással kapcsolatos megbeszélésünk kérdését. Az ITRE tagokkal tegnap volt egy közös megbeszélésünk erről. Az MR dokumentumban még nem került ez be, bele, de valóban fontos, hogy belekerüljön. Köszönöm, hogy felvetette. Jardi úr, asszony említette az imóintézkedéseket, a méréseket. Tárgyaltam már olyanokkal is, akik imótagok, tanulmá vagy tanulmányokat készítenek az IMO számára. Az IMO egy ENSZ ügynökség, ez igaz. De bizonyos szabályokat követ, amelyek mondjuk így megleptek engem. Például az öt fő hajózás és zászlót kibocsátó állam adja a legnagyobb szénkibocsátást, és ők gátolják a szabályok változtatását. És az az érdekes, hogy ezek az államok nincsenek is ott a kormányzati képviselőkkel a a tárgyalóasztalnál, hanem a regisztrált vállalatokat küldik oka. Tehát az ágazat ül az asztalnál és tárgyal. Úgyhogy nem semmi csodálkozni való nincs abban, hogy az IMO nem fogadott el progresszív intézkedéseket, mert természetesen a, az ország, azok az országok, amelyek a, a zászlókat, hajózási zászlókat kibocsátják, azok azt mondják, hogy nekünk nincsen ebben érdekünk. És talán bizonyos útvonalakat nem határoznak, Nagyon jónak tartanám azonban azt, hogyha az Európai Unió támogatja a, a sebességcsökkentést. A sebesség egyebek között a zajt, zajt okoz, a zajt pedig a biodiverzitás veszteséget előidézi a tengereken. Nem vagyok biztos abban, hogy az MRV-be ezt bevenni megfelelően óvatos dolog lenne, sokkal inkább jobban szeretném, hogyha kötelező hatékonysági célok lennének, mint például Luxemburg korábbi javaslata. Ők ugye azt mondták, hogy az IMO 40%-os csökkentési célkitűzése van 2030-ig, akkor miért nem ö, törvényesítjük ezt, ahogy az IMO is már maga javasolta. Beszéltem hajó tulajdonosokkal is, azt követően, hogy előadónak kineveztek, tényfeltáron voltunk az zöld héten Rotterdamban is, és a hajó tulajdonosok azt mondták, hogy az MRV rendszert már végrehajtották, mert a, erről be kellett számolni, és nekik semmi gondjuk nincs azzal, hogy olyan paramétert is jelentsenek a, a zárusúja, mert amúgy is tudják, ők tudják, hogy mennyi árut szállítanak, és egyszerűen csak egy plusz számot kellene beírni abba a dokumentumba, amivel az egészet csinálják. Legalább, tehát ők ezt mondták nekem, hogy ez nem jelent semmiféle gondot. Köszönöm szépen a vitát, és várom, hogy megírhassuk a jelentést. Majd meglátjuk. A módosítókat is várom, igen. És nem tudom, hogy tudják-e majd támogatni azokat az intézkedéseket, amelyeket mi öm, úgy gondoltuk, hogy jó lenne, hogyha bekerülnének. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezt akár meg is tapsolhatjuk. Jó, ez volt tehát az első vita erről a kérdésről, és februárban fogjuk megtárgyalni a, a tervezetet, a módosítók határideje március, és a szavazást azt hiszem májusra terveztük. Nos, akkor tovább is léphetünk. A következő téma az illegális állatkereskedelem, kisállatkereskedelem az Európai Unióban. Megadom a szót az EP képviselőjének, Ještě jeden bod, máme mít slavnostní ceremonii ve 12 hodin. Köszönöm szépen a szót. Tudom, hogy 12-kor lesz a ceremónia, és addig el kell ezt az egészet be kell fejezzük. Az Európai Parlament nagyon sok mindent tett az európai állatokért, de hát nagyon sok mindent lehet még tenni. Az Európai Unióban jelentős a kezelésből tartott állatok illegális kereskedelme. És ez egy rendkívül lukratív kereskedelem is adott, lehet adott esetben. A jóléti normák eltérnek a különböző tagállamokban, és ezért különböző árak is vannak. Nos, ez az, ami lehetőséget jelent különböző ravasz kereskedőnek a keszelésből tartott államokat a tagállamokban keresztül szállítják, kutyák, macskák, szörnyű dolgokon kell, hogy keresztül menjenek. Én magam is láttam ezeket a műveleteket. Szerencsére a tényfeltáró újságírás rámutatott arra, hogy ez több tagállamban is gyakorlat. Az állásfoglalás nem csak a, a jóléti és életkörülményeket határozza meg a keszelésből tartott állatokra vonatkozóan, hanem azt is, hogy milyen negatív hatásai vannak a belső piacnak. A fogyasztóvédelemre húzza fel a, a figyelmet a kiesett adóbevételekre és más hatásokra, amelyek a tevékenységgel kapcsolatban adódnak. Sajnos az emberek eh, gyakran keveset tudnak arról, hogy mi történik a kedvelésből tartott állatokkal az Európai Unióban. Ezért van szükség arra, hogy eh, regisztráljuk első lépéseket tegyünk a kutyák-macskák regisztrálása érdekében, ezt megfelelően kell végrehajtani és ellenőrizni. A javaslat cél, célja az, hogy az Európai Uniót felszólítsa arra, hogy delegált jogi aktusokkal és jogkörökkel sürgősen egy olyan javaslatot szen elő, amely révén regisztrálhatók, azonosíthatók a kezdtelésről tartott állap, adatok a tagállami adatbázisokban. Nagyon fontos, hogy interoperábilis adatbázisok legyenek ezek, és a kisállat útlevél és a kisállat regisztráció is interoperábilis rendszerekben működjen. Vannak módosítók is, amelyek Mm, most vannak kialakulóban, és örülök, hogy valamit tehetünk az európai kezdfelésből tartott ártalak érdekében. Az SND-től Szilvia Spurek. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Az EU belső piaca és fogyasztóvédelmi jogok védelme az illegális kereskedelemmel szemben nagyon fontos, és ugyanúgy fontos az állatjólét és állatérdekek védelme is. Ezért nagyon fontos ez a jelentés, és átfogó. Úgy gondoljuk, hogy szigorúbb szabályokra van szükség a kutyák-macskák azonosítására, így lehet az illegális kereskedelem ellen fellépni. Az azonosítás és regisztráció össze kell, hogy függjön, össze kell, hogy kapcsolódjon a tagállamok között fontos, hogy a, a kedvelésből tartott állatok online kereskedelmet is nyomon kövessük, hiszen az a, a teljes kereskedelem 80%-át teszi ki. Egyértelműen felszólítjuk a bizottságot arra, hogy ágazatközi Európai Uniós szintű akciótervet dolgozzon ki a kisállatok illegális kereskedelmével szemben. A, be kell vonni a rendőrséget, javítani kell az állat jóléti elvárásokat. Nagyon fontos a tudatosítás a potenciális vásárlók körében is. Az állásfoglalás és indítványra vonatkozó javaslataink erősíteni kívánják az indítványt, megfelelő forrásokat kérünk, úgy gondoljuk, hogy szigorúbb határidőkre van szükség, ahhoz, hogy a bizottság átfogó intézkedéseket fogadjon el. Az online platformok véleményünk szerint szintén olyan platformoknak kell lenni, amelyeknek regisztrációs követeléseknek kell eleget tenni, csak így lehet biztosítani a biztonságos kisállatkereskedelmet, és javítani az állat jólétet is. Köszönöm szépen. Renyu, Martin. Köszönöm szépen. Ez egy különleges dolog, véleményem szerint korábban én állatjólét területén dolgoztam, és ez egy nagyon aggasztó kérdés volt. Sajnos olyan országból jövünk, amely a legnagyobb forrása a kutya, kölyök, kölyök kutya kereskedelemnek, vagy ilyen szomorú kölyök kutya kereskedelemnek, ugye szlovák vagyok, örülök annak, hogy a bizottság megoldást kíván erre találni. Nem csak állatjólétet befolyásolja ez, bár nyilvánvalóan szenvednek az állatok, de az emberi egészségre is van kihatása. A, a jogállamiságról, bűnözésről is szól, hiszen az illegális kereskedelem a szervezett bűnözés része a kisállatokkal kapcsolatban is, ezt már láttuk. De végül, de nem utolsó sorban az egységes digitális piacról is szól, hiszen az online platformok ma már a legfontosabb kisállat kereskedő részt teszik ki. Az Európai Uniónak van egy csodálatos eszköze, amivel megfelelően végre hajthatja ezt, hogyha az állat egészségügy megfelelő, akkor akkor a tagállamok között is kialakulhat az együttműködés, az online platformok is összekapcsolódhatók, és ezzel tulajdonképpen lényegesen csökkenthetjük az illegális kereskedelmet mindenféle plusz adminisztratív teher nélkül, mert ezek a rendszerek vagy már működnek a tagállamok között. Úgyhogy én azt remélem, hogy elfogadják ezt a kérést, nem csak válaszokat, hanem konkrét lépéseket is fogunk kapni, mind a bizottság, mind a tagállamok részéről. Köszönöm. Um, Philips for the Greens. Philips asszony a zöldek nevében. Thank you. Köszönöm szépen. A kutyák és macskák tenyésztése Európa szerte felévelőben van, az online állatkereskedelem mozdítja ezt elő mindenképpen, és az az ágazat jelen pillanatban nem szabályozott. Több tízmillió kutyát és macskát árusítanak Európában jelen pillanatban, de hát nem lehet tudni, hogy valójában ezek pontos számok-e, mert a regisztrációs rendszerek, a nyomonkövetés és az interoperabilitás a regionális és tagállami adatbázisok között nem elégséges, és nincsenek kötelező szabályok az állatok regisztrálását illetően. Emiatt az illegális tenyésztők és kereskedők egyre nagyobb teret nyernek online és offline, és veszélyt jelentenek az eladott állatok egészségére, valamint a szélesebb körű közegészségre és a fogyasztóvédelemre, a kóborló állatok megfelelő kezelésére és a felelősségteljes állattartásra nézve is. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Bizottságot arra ösztönözzük, hogy egy tagállamokon átívelő regisztrációs rendszerre tegyen javaslatot. Szeretném azonban, hogyha ennél messzebbre mennénk, és kötelező identifikációs és regisztrációs rendszert vezetnénk be a kereskedők számára. Emellett robusztusabb követelményekre lenne szükség az online kisállatkereskedelemre általában. Várom az árnyék jelentéstevőkkel való együttműködést, hogy tovább erősítsük ezt az állásfoglalást közösen. Köszönöm. Köszönöm. Annika Brunner az ID részéről. Le trafic d'animaux de compagnie au sein a hobbi állatok kereskedelme számos negatív hatással jár Azon belül, így gazdaságiakkal a tenyésztők számára, aztán az állatok számára is, amelyek elfogadhatatlan tenyésztési, szállítási körülmények között élnek, bántalmazást szenvednek, ugyanakkor egészségi következmények is vannak, például a vezetség vagy egyéb betegségek terjedhetnek ezáltal. Az belső piacon a szabad mozgás az áruk személyek esetében ez eh, az oka ennek, még akkor is, hogyha ez legális, akkor is láthatjuk ezt az állat dömpinget, amikor is eh, a tenyésztési költségek egyre lefelé tartanak, és ezt az állatok szenvedik meg itt tömegesen hamisítják az útlevereket. bizonyos régiókban, különösen keleten a tenyésztési körülmények romlanak. Itt mindenféleképpen el kell ítélni azokat, akik hamisítást követnek el. Ezen kívül a tenyésztők részére, a nem szakmai tenyésztők részére kiadható engedélyek szemet is korlátozni kell. Mindenféleképpen az intenzív tenyésztés ellen fel kell lépni meg kell tiltani a fiatal állatok szállítását, mindenképpen csak szakmai kis tenyésztők foglalkozhatnak ezzel a területtel, akik az állatok iránti szeretetből foglalkoznak állatokkal. Az a lényeg, hogy a keretet mindenféleképpen szigorúan szabályozni kell. Köszönöm. Elnök az ECR nevében, Visznyevska Köszönöm szépen. Az európai konzervatívok és reformisták elégedetten fogadják ezt az állásfoglalást, ami a hobbjátok illegális kereskedelmével foglalkozik az EU-ban. Az ECR a múltban, a múltbeli ciklus során amikor ugye 2018-ban benyújtották ezt az állásfoglalást, akkor nem szavaztak erről a plenárison. Örülök, hogy ezen ciklusban folytatódik a munka ezen dosszién és Remélem, hogy hatékonyabb formában történik majd ez, mint az utóbbi ciklusban. A hobbi állatokkal kapcsolatos ileges kereskedelem és a szabályozás hiánya több problémát is okoz és szörnyű szenvedést okoz ez az állatoknak. Itt gondolok főleg az online értekesítésre a hobbiállatok esetében, és mindez kedvezőtlen kihatásokkal jár az európai belső piacra is. Itt tisztességtelen verseny valósul meg, és számos szabályt nem tartanak tiszteletben. Utalnék arra, hogy az állásfoglalási indítvány a 2018-os állásfoglalás számos elemét megismétli, utal arra, hogy delegált jogi aktusokat kell elfogadni az idevágó szabályozás értelmében, hogy részletes és kompatibilis rendszerek jöjjenek létre a kutyák és ada- macskák adatainak nyomon követésére, nemzeti adatbankokra van szükség, a cselekvési terveket is figyelembe kell venni, és új ellenőrzéseket kell bevezetni, és szigorúbb szankciókat alkalmazni. Jobb és erősebb együttműködésre, kommunikációra van szükség. Én természetesen módosítókat fogok majd benyújtani. Nagyon fontos számomra, hogy ez az állásfoglalás indítvány megfelelő eredménnyel záruljon itt, és remélem a gyümölcsöző együttműködést a jelentéstevővel. Köszönöm. Thank you. Uh, for the GUE, Anja Azekamp. GUE Azekamp. Köszönöm, elnök úr. Elhangzott, hogy az állatok illegális kereskedelméhez tartozik a macskák kereskedelme, és ez az egyik legjövedelmezőbb tevékenység Európában. Itt a, azokról az állatokról szólnék, amelyeket Veel van de honden worden ziek of overlijden vroegtijdig. Amelyeket keletről nyugatra eh, visznek, eh, egyesek nagyon hamar megbetegszenek, hamar elválasztják a kölyköket a eh, szüleiktől vagy az anyuktól. Például Hollandiában is kerülnek ilyen állatok, és családmódon kínálják fel őket értékesítésre az interneten. Nem is oltják be ezeket az állatokat, és ez az ahhoz is vezethet, hogy megfertőződnek, így például veszettséggel, vagy más betegségekkel van európai kötelezettség a hobbjáratok csippel való ellátására, és útlevéle való ellátására, hogyha az állatokat az egyik országból a másikba ö, viszik, de a csipen szereplő információk gyakran nem korrektek. Itt minimális követelményekre van szükség, hogy mi szerepeljen a csipen, így például az állattenyésztő neve, a kereskedő neve, i módon le lehet küzdeni az illegális kereskedelmet, illetve az állatok bántalmazását. Gondolok én itt a szörnyű körülményekre is, az állatok bántalmazására, például Spanyolországban, amely nagyon sok polgárból váltott ki negatív érzületet. Szörnyű esetek ezek. Gyakran arra gondolunk, hogy egy idős kutya, hogyha sokat szenved, akkor valaki egy új vadászkutyát akar beszerezni, ez képzeljük el, hogy milyen szörnyű körülmények között élnek ezek a kutyák. Szerepel itt az állásfoglalásban egy olyan kitétel, hogy a kölykökkel való kereskedelmet kell korlátozni. Ezt a szörnyű kereskedelmet szerintem mindenképpen meg kell szüntetni, az állatok szenvedésének véget kell vetni, így például Spanyolországban az ilyenfajta eseteknek, hogy a jövőben ilyen esetek ne e, fordulhassanak elő. Köszönöm szépen, a spontán hozzászólásokhoz nincs idő, úgyhogy azonnal megadom a szót a DG Santa képviselőjének három, képviselőjének három percre. Köszönöm, elnök úr! Üdvözlök mindenkit, és annak érdekében, hogy gyorsabban haladjunk, a lehető legrövidebben próbálok hozzászólni. Örülök, hogy itt lehetek, és tájékoztathatom önöket arról, hogy a DJ Szente mit tesz ezen a fontos területen. Azzal kezdem, hogy a jogalkotási aspektusokról beszélek. Egy refit eljárást kértek az állategészségügyi szabályokat illetően. Ez a 90 265-ös szabályozás, amely ilyet az állategészségügyi szabályozás helyettesít 2021. április 21-i hatállyal, ami az 576 2013-as szabályozást illeti, amit szintén ez a szabályozás fog helyettesíteni, ez 2026 áprilisáig lesz érvényben egy átmeneti intézkedésként. Ezért az Európai Parlament refitre vonatkozó kérése a 92 65-ös szabályozására vonatkozik, és a 2013-as szabályozásra vonatkozólag egyelőre még nem történt meg. Ugyanis a jog, társjogalkotók így döntöttek az állategészségügyi szabály meghozatalakor, hogy az új állategészségügyi szabály vonatkozó aspektusaira rávilágítsak, és a delegált jogi, a 2021-től érvényes delegált jogi aktusokról is beszéljek, kiemelnék néhány tényezőt, amely bizonyosan segít tisztázni a kérdést. Először is az állategészségügyi szabályozás kötelező regisztrációt ír elő az olyan intézmények számára, amelyek például kutyák és macskák tenyésztésével foglalkoznak. A delegált jogi aktus a regisztrációról és a nyomonkövetésről új elemeket vezet be, ilyen a kötelező regisztráció azon szállítmányozók esetében, akik tagállamok közötti kutya és macska szállítást végeznek, illetve tagállamok és harmadik országok közötti szállítást végeznek Emellett van egy jóváhagyási eljárás is, amely az állatgondozási intézményekre irányul, amelyekből állatokat szállítanak egy másik tagállamba. És emellett az állatok azonosítására is kötelezettség vonatkozik a tagállamok közötti szállítások esetén. Számos rendelkezés tehát Javítani kívánja a regisztrációt, az azonosítást és a nyomon követhetőséget a kettelésből tartott állatok esetében. Ide tartozik az önök állásfoglalás tervezetében szervező regisztrációs kötelezettség. Az Európai Parlament azt kéri, hogy új delegált jogi aktust készítsünk, amely részletes és kompatibilis rendszereket tartalmaz az azonosíthatóság és a tagállamok között összekapcsolt adatbázisok létrehozására. Egy ilyen lépés előtt hatástanulmányt kell végrehajtanunk, hogy megnézzük, hogy van-e hozzáadott értéke annak, hogy létrehozzunk egy rendszert. Jelen pillanatban tehát az állategészségügyi szabályzáshoz kapcsolódó aktusokkal foglalkozunk, amelyek kulcsfontosságúak utóbbi végrehajtásához. Ami a betartatást illeti, amelyet többen is említettek, örülök, hogy elmondhatom, hogy a tagállamokkal és más érdekelt felekkel szorosan együttműködünk egy csomó területen. Azzal kezdeném, hogy a koordinált kontroll tervre hivatkozom, amelyet 2018-ban indítottunk útjára, a kutyák és macskák online kereskedésére vonatkozólag. Ennek a tervnek a következő célja volt. Segíten, hogyha rátérhetne a konklúzióra, kérem, mondja az elnök. Tehát a betartatásnál tartottam. Nem, nem, úgy értem, hogy már kevés az időnk, úgyhogy jó lenne lassan befejezni. Köszönöm, elnök úr. Hát akkor a konklúzióm a következő. mert számos intézkedésre tettünk javaslatot az állategészségügyi szabályozás keretében. Szorosan együttműködünk a tagállamokkal, hogy javítsunk a betartatáson, nem csak a hivatalos ellenőrzésekre vonatkozó szabályozások keretében, hanem az állatjóléti platform keretében is ami pedig a képzést és az együttműködést életi a tagállamokkal. Már 2013 óta dolgozunk ezen a témán. Több mint 36 szemináriumot szerveztünk eddig a témában, és az elnök félbeszakítja, hát akkor vegyük úgy, hogy ez a konklúzió. Akkor a szavazás a témában ma délután lesz, és ami az állásfoglalást illeti, a módosító benyújtásának határideje november 12-e 11 óra délelőtt, és januárban szavazunk valószínűleg a plenárison erről a kérdésről, de lehet, hogy februárra tolódik. Akkor az utolsó napirendi pontunk következik az MS ünnepséget megelőzően. A digitális egységes piacra vonatkozik ez, az egészségügy és az ellátás digitális átalakítása a téma, és megadom a néppárt részéről Árlukovic úrnak a szót. A szóbeli kérdés és az elsfoglás alapja a bizottság közleménye, melynek tárgya az egészségügy és az ellátás digitális átalakítása, digitális egységes piacon. Itt betegségmegelőzésről is szó van, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésről, amely magas minőségű a digitális innovációnak köszönhetően. Az intézkedések célja az, hogy az ápoló személyzet és az egészségügyben dolgozók digitális kompetenciái javuljanak. Az állásfoglalás a beteget helyezi a középpontba, aktívan fel kell lépnünk, hogy, az inno- hogy a betegek ezt az innovációt észleljék. A tagállamok és a régió közötti együttműködés nagyon fontos, hogy a digitális egészségügyi ellátás többletértékét világossá tegyük, és a munkaszervezését is javítja majd mindez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnézést kell kérjünk Levi asszonytól elfelejtettem megadni önnek a szót. Nem volt a listámon, ne haragudjon érte. Akkor térjünk vissza a mostani vitához. Szadasz úr az eszendétől. Asszony, köszönöm szépen. Az, egészségügyi, az EU egészségügyi rendszere jelenleg különböző kihívásokkal szembesül. Az Európai Unió ökológiai változáson megy keresztül az emberek, és a, a, az emberek is idősebbé válnak, a betegségek változnak. Az egészség, a betegségek viszonya megváltozik, a betegek egészségügyi ellátása és egészségügyi szükséglete is így változik. A digitális átalakulás sokat segíthet, de a digitális egészség végrehajtása eltérő a különböző tagállamok között. Az állampolgárok még nem tudnak teljes mértékben um, előnyt kovácsolni a digitális egészségügyi piacról. Kutatást kellene végezni a bizonyíték alapú egészségügyi intézkedésekhez, a betegségek terjedéséről, a közegészségügyről. A biztonság és az adatokhoz való hozzáférést garantálni kell, a kiberbiztonságot javítani kell, így lehet a a magánszférához való jogsértéseket és a, az adatok felhasználását keretek között tartani. A rendszerek interoperabilisek kell, hogy legyenek a jó bevált gyakorlatok megosztása fontos, és az egészségügyi munkatársak megfelelő képzése ugyanígy, hogy megfelelő képességekhez és készségekhez jussanak a digitális átalakulás kiszolgálására. A digitális egészségügy lényegesen tudja javítani az egészségügyi szolgáltatások biztosítását, az egészségügyi oktatást, az egészségügyi ismereteket, egészségügyi szokásokat tud kialakítani és stratégiákat nagyon fontos, mert így, és biztosítani kell mindehez a hozzáférhetőséget is. A javaslat értelmében a európai egészségügyi adatbázisra is szükség van. Köszönöm szépen. Köszönöm a Renyó nevében, Smith kollega. Elnök úr, másodjára foglalkozunk ezzel az ásfoglalással. Egy évvel ezelőtt majdnem ugyanezen a napon foglalkoztunk ezzel, és aztán a választások miatt nem tudtuk a plenésen megszavazni, Persze az aggodalmunk, üzenetünk ugyanaz, itt egy európai stratégiáról van szó, hogy a digitális átalakulást az egészségügyeletesben nyomon tudjuk követni. Fontos itt az ápoló személyzetek esetében az, hogy a gyógyszerek rendszeres bevételét ezáltal tudják segíteni, vagy akár földrajzilag meg tudják határozni azokat a betegeket, akik kognitív zavarokkal küzdenek ezen technológiáknak köszönhetően szinte végtelenek a lehetőségek, ugyanakkor van egy elv, amely érinthetetlen továbbra is, a bizottság javaslata persze jó irányba mutat, meg szavazzuk majd az állásfoglalást. Három alapvető pontot szeretnék itt kiemelni. Az összes online rendszer meg kell, hogy feleljen az informatikai biztonság legfontosabb elveinek, ezt illetően hajthatatlanok vagyunk. Aztán van egy másik dolog, ugye az együttműködés a tagállamok között, és itt garantálni kell az adatok interoperabilitását, ugye itt harmonizálni kell ezeket az adatokat, és a harmadik dolog, ami nagyon lényeges, fontos a képzés, a kezdeti és a folyamatos képzés az összes felhasználó számára, ugye az orvosok, az ápoló személyzet, a gyógyszerészek és a többi. És egy utolsó dolog, amit még szeretnék majd módosító formában is megfogalmazni, az erkölcsi dimenziója ennek a digitális forradalomnak az egészségügyi ellátás keretében. Az algoritmusok meddig hozhatnak döntéseket ember döntése nélkül? Ugye ez egy nagy kérdés, az USA-ban volt egy ilyen eset, hogy előfordult, hogy egy rasszista megközelítéshez vezetett az algoritmus alkalmazása. Itt az előregedő társadalom esetében fontos, hogy az ellátás minősége javuljék, és a digitális forradalom lehetőséget biztosít az egészségügyi ellátás javulásához, az életminőség javításához, az élet végének minősége javításához Ugyanakkor fontos az általam említett elemek figyelembevétel, és ezt kérjük a bizottságtól az állásfoglásunkban. Köszönöm elnök, köszönöm a zöldek nevében Margaret Auken. Köszönöm. Itt nagyon erőteljes vita folyik Dániában ezen kérdésekről, és ma inkább a problematikus szempontokat szeretném kiemelni hiszen van egyfajta liberalizmus ezen területen. Ugye amikor a digitális térről beszélünk az egészségügyi ellátás keretében, a távorvoslás koncepció is, is felmerül, és ez nem egy jó elképzelés. Nagyon sok jó dolgot lehet csinálni ezen rendszer keretében, de az nagyon rossz lenne, hogyha a beteg eltávolodna az orvosától és ez az orvoslás elgépiesítéséhez vezethetne, ami nagy gond. Aztán van egy másik probléma, amit nem merült még fel, de számomra nagyon lényegesnek tűnik, és ez nem más, mint a digitális analfabetizmus fogalma. A nyugati országok, az OECD, ugye ott mindig azt látjuk, hogy az informatika minden területére benyomul az életnek, Ugyanakkor nem csak az idősek küzdenek problémákkal a digitális területen, hanem gyakran a hátrányos helyzetű fiatalok is. Fontos tehát a jobb képzés. Betegként, polgárként egyenrend, éberen kell őrködnünk ezen. Végezetül figyelnünk kell arra, hogy a személyes adatokat védjük az általános adatvédelmi elmet tökéletesen kell alkalmazni, noha nagyon messze vagyunk még ettől. Azt hiszem, hogy ez egy alap eleme ennek. Tehát először az általános adatvédelmi elvvel kapcsolatos problémákat kell kezelni, és aztán az egészségügyi adatok nagyon értékes dolgok, nagyon nagy értékkel bírnak, hogyha létrejön az egészségügyi adatok harmonizálása, akkor higgyenek nekem, hogy ez nem a mi egészségünk érdekében történik csupán, hanem más célokat is követ. Semmi nem történik ingyen, mondhatjuk. Tehát nem csak ezért a célért történik az adatgyűjtés, nagyon figyeljünk tehát oda, itt nem csupán a polgárok érdekében javítjuk és fejlesztjük ezt a rendszert. Köszönöm, hogy meghallgatott eh, az elnök úr. Én eh, mindenképpen módosítókat fogok benyújtani az általam említett célok elérése érdekében. Köszönöm szépen. A, az ID <coughs> nevében nincsen előadó, az ICR-től kérem eh, Joanna Kopcsinszkát. Kopcsinszka. Köszönöm, elnök úr. Ez a digitalizálás az engedhetetlen közeljövőben nemzeti szinten és az európai szinten úgy szintén az európai egészségügyi rendszer hatalmas kihívásokkal küzd. Felmerül a kérdés, hogy vajon helyese ez az időpont arra, hogy az egészségügyi adatokhoz való hozzáférésről beszéljünk. Erre a kérdésre csak egyértelmű igennel felelhetünk. Legfőbb ideje ezen vita lefolytatásának. Én támogatom az összes intézkedést, amely az egészségügyi adatok biztonságos hozzáférésére irányul, illetve a határokon átnyúló adatcserére. Támogatom a jobb minőséget az adatok esetében, hogy előrelépést lehessen elérni a kutatás, az egészségügyi ellátás és a szakmai egészségügyi megelőzés esetében, amelyhez digitális eszközöket használunk a polgárokat is erősíteni kell, egy olyan ápolást kell kialakítani, amely a betegre összpontosít. Mindezen intézkedések a tagállami szintet kell, hogy érintsék, ugyanakkor az európai szintet úgy szintén. Ezért elégedetten állapítom meg, hogy az állásfoglalás szövege jó. A hármas ponthoz csatlakozom, tehát az intézkedéseknek emberközpontúaknak kell lenniük. A globális megközelítés valóban indokolt itt, különösen azon viták fényében, amelyek az adatokhoz való hozzáférésre irányultak. Nagyon sok indulatot vált ki ez a téma, nagyon vitatott, és sok olyan hang van, amelyek a digitális biztonságot állítják a középpontban. Tehát az összes adatról szó van itt, amely az interneten szerepel. Elégedetten állapítom meg, hogy a négyes pont szintén kedvező, tehát az egészségügyi politika, az egészségügyi szervezetek kulcs szerepet játszanak, és fontos az egészségügyi ellátás digitális kompetenciájának fejlesztése. az egészségügyi és pénzügyi miniszterek is aláírták ezt az állásfoglalást. Ez nagyon jó dolog, paradigmaváltásnak vagyunk tanúi a nyilvános egészségügyi ellátásban, különösen a pénzügyi ö, ö, vetületeket illetően. Aztán a WHO ajánlást illetően szintén támogatom ezt az egészségügy digitalizációját, illetően az adatokhoz való hozzáférés problematikus, neurologikus kérdés. Itt az elnök arra kéri a hozzászólót, hogy zárja le a felszólalását. Még egy percet kér. Tessék, mondja az elnök. Fogja rövid, rövidre. A digitális átalakulás esetében, amit most élünk át, fontos az, hogy az egészségügyi személyzet rendelkezzék digitális kompetenciákkal, annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátás digitális átalakulását a lehető legjobban lehessen alakítani az egészségügy megváltozik, Lengyelország aktívan részt vesz ebben. 190 ezer vényt digitálisan adtak már ki. Tehát itt mindenféleképpen térítésmentes képzésekre van szükség. Speaker. Köszönöm szépen, Guer nevében van valaki? Jó. Akkor a bizottságnak adom meg újra a szót. Talán egy percre és akkor az elnök és a főtitkár úr már ide is fognak közben érkezni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szót. Nagyon rövid leszek. A bizottság elkötelezetten ösztönzi a digitális átalakulást az egészségügyben, és természetesen a 2018-as közleményének megfelelően az egészségügy és gondoz, gondozás eh, digitális átalakulását az egységes eh, digitális piacra próbálja segíteni. Négy fő pillérrel az állampolgárok hozzáférése az egészségügyi adatokhoz, kettő jobb hozzáféréses adatfelhasználás, személyre szabott egészségről, a harmadik az állampolgárok bevonásának, szerepvállalásának erősítése, és a negyedik a digitális gondozási szolgáltatások. A, az egészségügy ezen területen területén a bizottság szorosan együttműködik a tagállamokkal, és a fejlődés már most láthatható. De a bizottság tisztában van azzal, hogy van, vannak további kihívások is, és elkötelezetten vállalja a munkát a 2018-ban vállalt kérdésekben, hogy együttműködjön a tagállamokkal szorosan, és ezt erősítette meg a választott egészségügyi biztos levelében is. Az kérem önt, szól az elnök, hogy fejezze be, Tulajdonképpen itt be is fejezhetem, köszönöm elnök úr. Okay, thank you. We are right on time. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy nagyon jól állunk időben. És most franciára váltok. Pour accueillir uh, Monsieur le Président, uh... Üdvözlöm, elnök úr, halának asszony és euh, főtitkár úr. Ma mi vagyunk a legszámosabb, legnépesebb európai szak, ö, parlamenti szakbizottság, mutatja ez, hogy mennyire nagy az érdeklődés itt a környezetvédelmi, a klímaügyi témák iránt, és üdvözöljük Önöket, hogy leírják itt az Európai Parlament kötelezettségvállalását, hiszen fontos a környezetvédelmről szólni, de az úgy szintén fontos, hogy mi magunk is tegyünk az ügy érdekében és még a hivatos aláírás előtt ezen környezetvédelmi szakpolitikát, illetve az EMASZ rendszeren keresztül elmondhatjuk, hogy mit sikerült elérnünk eddig együtt, a képviselők és a szolgálatok, és azok is, akik felé el kell mozdulnunk, mert hogyha az Európai Unióban politikai szempontból támogatjuk ezeket a kötelezettségvállalásokat, hogy legyen nagyobb kötelezettségvállalás a klíma érdekében, körforgásos gazdaság, kevesebb energiafogyasztás, akkor európai parlamentként, intézményként szintén meg kell erősítenünk céljainkat, hogy megfeleljünk a kihívásoknak. Azonnal meg is adom a szót az elnök úrnak. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Kedves kollégák, jó példával kell előjárnunk. Ez a helyes szó mert az Európai Parlament jogot alkott mások számára, másoktól jó megatartást várunk el, és természetesen jó példával kell mi magunknak is előjárni. Köszönetet mondok Hautala Alának, asszonynak és mindannyiuknak a kötelezettségvállalásért. Tudják, hogy 2007. decemberében az Európai Parlament létrehozta ezt a környezetvédelmi audit rendszert, a három székhelyén, mégpedig az EMASZ rendelettel összhangban a parlament jelenlegi regisztrációja 2019. decemberéig érvényes. Természetesen zajlanak a munkák a megújítás érdekében, és a legutóbbi külső audit eredményei az EMASZ rendszert illetően rendkívül kedvezőek, és erre nagyon büszkék vagyunk. Az Európai Parlament az első intézmények között volt az Európai Unióban, amelyet regisztrált az EMAS 2007-ben, és jelenleg az egyik olyan környezetvédelmi rendszerrel rendelkezünk, amely a legérettebb és legfejlettebb az európai intézmények közül. Ezen rendelt végrehajtásnak köszönhetően már több mint egy évtizede az Európai Parlament remek eredményeket ért el 37,7%-kal csökkentettük a szindioszid kibocsátást 2018-ban 2006-hoz képest jelentős fogyasztás csökkentés történt az elektromos energia és a gáz esetében, és erőteljesebben használjuk a megújuló energiákat. Csökkentettük mégpedig 60%-kal a papírfogyasztást 2006-hoz képest. Csökkentettük 23%-kal az élelmiszer pazarlást és 70%-kal növeltük a hulladék újrahasznosítási arányunkat. Ezek nagyon fontos eredmények, de nem szabad itt megrekednünk, folytatni kell az erőfeszítést. Az Európai Parlament segítségével jelenleg zajlik egy tudás és tapasztalat csere egyes nemzeti parlamentekkel, mely parlamentek környezetvédelmi kezelési rendszereket hoznak létre, és megpróbálják az MLS regisztrációjukat elérni. Mi hivatkozási pontként szolgálunk sok intézmény számára, nem csak európai, hanem más intézmények számára is. 2019. szeptember 16-án tudják, hogy az elnökség elfogadta az új környezetvédelmi politikát az Európai Parlament számára, amely megerősíti intézményünk kötelezettségvállását az EMASZ regisztráció megőrzését illetően, illetve környezetvédelmi megközelítésünket a folyamatos javulás érdekében. Biztos vagyok benne, hogy az új környezetvédelmi szakpolitikával az Európai Parlament még nagyobb ösztönzőt ad majd az innovációnak, a kreatív elképzeléseknek, a teljesítmény javulásnak környezetvédelmi területén, és így módon meg tudjuk valósítani azt a gyakorlatban, amit úgymond prédikálunk, és amit másoknak példaként állít, amit mások példája ként állítunk elő. Természetesen mindenkinek meg kell tenni a magáét, és mindenkinek köszönetet mondok a kötelezettségvállalásért, az erőfeszítésért, amelyet önök is tesznek, hogy lehetővé tegyék a jobb környezet létrehozását. Köszönöm. Dobbiamo firmare. Exactement. Kell írnunk, kérdezi az elnök úr, igen, pontosan hangzik a szakbizottság elnökének válasza.